So, ladies uh, and gentlemen, um, we will wait for two further minutes because. Uh, Két tovább percet szeretném, hogyha várnánk, mert az ebédszünetet követően úgy tűnik, hogy nincsen olyan sok tag, tagunk még itt. Ennek ellenére üdvözlök a látogató csoportokat, az Inter az INTA szakbizottságban. Először is a Jordán delegáció képviselőcsoportjának küldetét, Mr. Suleiman Al-Saden urat. Üdvözlöm, örülök, hogy itt vannak, minden jót kívánok Önöknek. And secondly, there's a group of uh, young people from illetve egy bonni fiatalok csoportját is üdvözölhetjük körünkben. Ő, nagy szeretettel köszöntjük őket is. Egy perc múlva kezdjük. Gut. Meine Damen und Herren, liebe Kollegen. Kedves kollégák, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Akkor most hivatalosan is kezdjük meg a délutáni ülésszakot. Az első napirendi pontunk az a 15-ös a 15-ös napirendi pontban a lett tanácsi elnökséggel kívánunk eszmét cserélni az utóbbi fél év eredményeiről, az elért vívmányokról a kereskedelmi politika területén, és nagy örömömre szolgál, hogy az államtitkár, az Európai Uniós ügyek államtitkára jelen van a lett külügyminisztériumból, ismét jelen van. Még egyszer köszöntöm őt is. Az utóbbi fél évben nagyon sok tennivalónk volt, szeretnék emlékeztetni mindenkit az egyes kérdésekre. Például az import szabályozást emelném ki, de a, az ukrajnai pénzügyi támogatás is fontos volt, nagyon sok kereskedelmi egyezményről is beszéltünk, TTIP-ről, japánokról, aztán a VTO, kereskedelmi leegyszerűsítés, vagy a környezetbarát termékek kérdése is napirenden volt. A jogalkotási területen a kereskedelmi védelmi eszközök aktuálisak voltak, illetve a halálbüntetések végrehajtásához is felhasználható árukkal való kereskedés is nagyon fontos kérdés volt. Az átláthatóság, kulcs szó volt, a TTIP-el kapcsolatban erről beszéltünk, és előrehaladás is értünk el. Ezzel, ezzel kapcsolatban lesz egy mandátum, ami tulajdonképpen valamennyire fájdalmas eseménynek nevezhető, az a kudarcot vallott beruházói állami ö, transzparencia területe, ezen a területen az egyezmény nem született meg, vagyis nagy, nagyon széles spektruma látható itt a témáknak. Köszönöm szépen, nagy örömre szolgál, hogy itt lehetek, és szeretettel köszöntöm én is Önöket. A kereskedelmi ügyekről fogunk beszélni Számunkra az első letelnökség hat hónapja az Európai Unió tanács, tanácsában nagyon fontos és értékes tapasztalat volt. Január óta, amikor is itt voltam, és elmondtam, hogy mik a lett elnökség célkitűzései, erőteljesen arra fókuszáltunk, hogy Európát versenyképesebbé, digitálisabbá és elkötelezettebbé tegyük konkrét, kézzelfogható eredményekre törekedtünk az európai polgárok számára. És nagy örömömre szolgál, hogy elmondhatom, hogy a lett elnökség nagyon jó eredményekkel szolgált. Nagyon fontos dosszékban sikerült ö, eredményt elünk, például a stratégiai beruházási alap kérdése, kiemelendő az európai ifjúsági garancia, illetve a pénzmosás elleni harc. A közös belső piacot is sikerült tovább egységesítenünk. A tanácssal, a bizottsággal és a parlamenttel való szoros együttműködés keretében kihangsúlyoztuk azt, hogy a versenyképes Európát ambíciózus kereskedelmi egyezményekre kell építenünk, és átláthatóvá kell tenni a döntéshozatali folyamatokat a polgárok számára. A lett elnökség idején előrelépést értünk el a legátfogóbb kereskedelmi megállapodások területén történelmi távlatokban is. Az elnökségünk alatt soha nem látott átláthatósági, a transzparencia szintet értünk el. Most az elnökség vége felé szeretném felrajzolni az eredményeinket az Európai Unió külkereskedelmi szakpolitikája területén. De először engedjék meg, hogy nagyra, nagy is, hogy nagyobb becsülésemet fejezem ki az önök munkája iránt is. Ez alatt a hat hónap alatt nagyon fontos volt a parlament munkája számunkra, hogy megtartsuk folyamatosan magasan a lécet a bilaterális és multilaterális kereskedelmi tárgyalások során, és a jogalkotói munkát is elősegítsük a tanácsban. Tisztelt képviselő tagok, hölgyeim és uraim, a jelenlegi válság arról tanúskodott, hogy a kereskedelemnek soha nem látott fontossága lett az Európai Uniós tagállamok számára. Az Európai Uniós kereskedelmi és beruházási stratégia megújítását, mint témát az új intézményes ciklus keretén belül vitatunk meg első alkalommal. Nagyon fontos, hogy az Európai Unió versenyképességét erősítsük új kereskedelmi és beruházási egyezmények segítségével, és maximalizáljuk a gazdasági potenciált a véglegesített kereskedelmi egyezménnyel. Azt hiszem, hogy mindannyian egyetértünk abban, hogy a kereskedelem és a beruházás nagyon fontos eszközök a növekedés és a munkahelyteremtés szempontjából Európában. 31 millió munkahely Európában, amely az összes foglalkoztatás 14%-a a harmadik országokkal való kereskedelemmel függ össze. 1995 óta ez kétharmadával nőtt. Átlagában minden 1 milliárd eurós export 14 ezer további munkahelyet teremt az Európai Unión belül. Most engedjék meg, hogy a multilaterális kereskedelmi témákra térjek rá, hiszen ezek azok a témák, amelyek a globális növekedéshez járulnak hozzá. A lett elnökség a multilaterális kereskedelmi rendszert kívánta tovább erősíteni, azáltal, hogy a multilaterális tárgyalások területén a WTO-ban tárgyal, tárgyaltunk. Folyamatosan arra törekedtünk, hogy leegyszerűsítsük a dohai fejlesztési agenda előrelépését a bali döntések alapján. Ide tartozik a kereskedelmi facilitációs egyezmény ratifikációja, és egy átfogó bali utáni munkaprogramot is igyekeztünk részleteiben kidolgozni. Az elnökségünk idején a tanács meghívta az Európai Parlamentet arra, hogy zöld utat adjon a kereskedelmi leegyszerűsítő egyezménynek. Ennek az egyezménynek elsősorban az a célja, hogy leegyszerűsítse a vám eljárásokat és a kereskedelmi folyamatok akadálymentesítését el tudjuk érni a lehető legnagyobb mértékben. Az OECD kereskedelmi egyszerűsítő mutatók azt mutatják, hogy ha valamennyi intézményt foganatosítunk az egyezmény értelmében, az összes kereskedelmi költség 10%-kal csökken a fejlett országokban, és 13 5 kal a fejlődő országokban. Ezek a pozitívumok lényegi előnyök. Ezért úgy gondoljuk, azt reméljük, hogy a belső eljárások a ratifikáció területén lezárulnak, mielőtt még a Nairobi VTO miniszteri szintű konferenciára sor kerülne. Ez a lépés nem csak a határokon átnyúló áruforgalmat egyszerűsíti le, hanem pozitív kihatással lesz a további Doha agenda megvalósításra és az ezzel kapcsolatos tárgyalásokra is. Egy konstruktív párbeszédet erősítünk a bali utáni folyamatban. A kereskedelmi miniszterek egyértelműen támogatásokról biztosítottak minket, a dohai fejlesztési kör kiteljesítésében, illetve támogatásokról biztosítottak minket a WTO részéről is a főtitkár részéről is nagyon fontos, hogy megteremtsük a WTO tagokkal a konvergenciát, hogy le tudjuk zárni a dohai napirendet a Nairobi konferencia előtt. Ez a konferencia, illetve május 7-én a kereskedelmi konferencia arról tanúskodott, hogy erős politikai hátszeret kapott a Bali utáni munkaprogram. Kihangsúlyozásra került az, hogy az Európai Uniónak nagyon fontos szerepe van a megoldás keresésben egy realisztikus megközelítés keretén belül. Egy másik nagyon fontos folyamat, amely a multilaterális kereskedelmi rendszer erősítését célozza meg, a különböző csatlakozási tárgyalásokban rejlik. Kazahsztán csatlakozási körét múlt héten le tudtuk zárni, ez örvendekes, egy, van most már egy formális zöld út ehhez a csatlakozási csomaghoz. A többoldalú tárgyalásokon túlmenően támogattuk a kereskedelmi és szolgáltatási egyezményt, a környezetbarát termékekkel kapcsolatos eredményt, illetve az információs és hírközési technológiai egyezményt is tető alá hoztuk. Hölgyeim és uraim, most a bilaterális kereskedelmi agendára térnék rá. Szeretném kihangsúlyozni, hogy ez rendkívül fontos folyamat, különösen Dél-Koreát említeném. A, amióta a szabadkereskedelmi egyezmény hatályban van, három éve, a koreai EU-s export 19%-kal nőtt. A dél-koreai Európai Uniós beruházás 13 milliárdról 18 milliárdra nőtt 2010 és 2012 között. Szeretném Szeretnék rátérni az egyik legfontosabb bilaterális kereskedelmi prioritásunkra, ami a transatlanti partneri kérdés. Nagyon örülünk annak, hogy az elnökségi idő alatt ezek a tárgyalások új lendületet kaptak. Nem csak a tárgyalóasztalnál, hanem az átláthatóság, kötelezettségvállalás terén is az érintett szerek és a lakosság körében. Az elmúlt két tárgyalási körben jelentős előrelépést sikerült mind a három pilléren belül a piaci hozzáférés szabályozó együttműködési és szabályozás terén előrelépéseket tennünk, az is fontos megjegyezni, hogy folytassuk a munkát, és erősítsük azokat a lehetőségeket, amely a kkv számára adottak. Például Lettországban a KKV-k adják a teljes eh, eh, amerikai exportérték több mint 50%-át. Mégis nagyon sok EU-s KKV kihívásokkal szembesül az EU és Egyesült Államok beli piacokon is, amelyet a ttip el lehetne kezelni. Csak úgy lehet érdemi eredményeket elérni a TTIP tárgyalásokon, hogyha az EU intézmények együttműködnek széles, közös, az EU érdekeit szolgáló közös vízióval. Ezért el kellene kerüljünk a vegyes jelzéseket a partnerek irányába, arra vonatkozóan, hogy mit akar az EU elérni a tárgyalások során. Úgy gondoljuk, hogy a megfelelő megoldások megvannak a, azokra a kérdésekre, amelyek a széles körben vitatottak. A lett elnökség továbbra is meg van arról győződve, hogy igenis van többletérke a megreformált eh, ISDS-nek a TTIP-en belül. Jelentős lépéseket tettünk eh, az elnökségünk idején a beruházás mechanizmusokban. A tanács az ISD eh, reformra vonatkozó Intraszakbizottságnak májusban bemutatott szövegtervezete úgy gondolja, hogy erős alap arra, hogy meg, olyan reformot indítsanak el, amely minden érintett számára elfogadható. A beruházási szabályok nem csak, hogy a, az EU vagy tagállamok lehetőségeit korlátoznák egészségügy, biztonság, fogyasztóvédelem, környezet, adatvédelem és több egyéb területen, hanem egyértelmű az is, hogy a szabályozás a megállapodásban is egyértelműen kell, hogy látszódjon. Az elnökség mindig is igyekezett fenntartani a transatlanti partnerség sikeres lezárásának lehetőségét, amely előnyöket hoz és a közös értékeket tartalmazza. Jelentős előrelépés volt a nyilvánossággal való kommunikációban, mégis úgy gondoljuk, hogy a fenntartások, sőt néha a közvélemény ellenséges hozzáállását kezelni kell információval, nyitott párbe, nyílt párbeszéddel. Az EU tagállamok és az összes intézmények ebben betölthetik a maguk szerepét. Tisztelt képviselők, szeretném néhány szóban most néhány más fontos kereskedelmi tárgyalás kérdéskörét is érinteni. Jelentős előrelépés van Vietnámmal és Japánnal való tárgyalásokban. Az EU-Japán csúcs találkozó május végén Tókióban került megrendezésre, és ez jelentős lökést adott a tárgyalásokhoz, és eh, ahhoz, hogy az ambiciózus megállapodást megköthessük, különösen a piaci hozzáférésre és a közbeszerzésekre gondolok. Az, e- a Vietnámmal való tárgyalások is a záró szakaszba érkeztek. A tárgyalásokat nagy valószínűséggel a közeljövőben lezárhatjuk. Fontos éppen ezért az, hogy a kereskedelmi kapcsolatokat Dél-Kelet-Ázsiával továbbfejlesszük. A Malmström biztos asszony a legutóbbi csúcs találkozón elinté- elismerte, hogy van kockázat a tárgyalások során region, mindkét félnél a következő EU-Kína eh, csúcs találkozó további lehetőséget ad arra, hogy az átfogó beruházási megállapodásokra is kitérjünk, különösen az átláthatóság, a megbízható szabályozói keret fenntartható fejlődés és piaci hozzáférés kérdésében. Ahhoz, hogy a jelenlegi kihívásokról tárgyalhassunk, amelyeken az EU vállalatok eh, szembesülnek a kínai piacokon, ahhoz ezeket a kérdéseket a, a beruházásvédelmi megállapodás következtetéseivel is fel kell tudni venni. Végül szeretném a lett elnökség egyik kiemelt prioritását megemlíteni, a gazdasági kapcsolatok erősítése a keleti partnerekkel. A lett elnökség a bizottsággal szoros együttműködésben az első keleti partnerségi miniszteri találkozót tartotta meg a kereskedelem kérdésében. Az EU kereskedelmi miniszterek találkoztak örmény, azer, azer fehér orosz, grúz, moldovai és eh, ukrán eh, partnereikkel, annak érdekében, hogy a partnerséghez sikeres eh, kereskedelmi kapcsolatokkal járulhassanak hozzá. Már láthatók az eredmények, például Moldova esetében már látszik, hogy 2014-ben az export Moldovába 3%-kal növekedett, míg az onnan jövő import 20%-kal. A, a megállapodás alkalmazása azt is jelenti, hogy átfogó reformprogramokat is eh, tudunk például Grúziában megvalósítani, amelyek közelebb kerülhet az ország az Európai Unióhoz. Ezek az országok nem vesztek el az EU kereskedelme szempontjából, és a megállapodásokon keresztül az EU-val való kereskedelem mindkét fél számára előnyöket hozhat. Ugyanezt tapasztalható az ukrán megállapodásban is. A politikai programot megnyitó és támogatási programot megnyitó e, egyetértési nyilatkozat aláírása az ukrán hatáskörök, a hatóságok számára több területen nyitotta meg az új lehetőségeket. Az ukrán megállapodás 2016. január 1-ével indul, és a keleti partnerségi miniszteri találkozó, kereskedelmi miniszterek találkozója és a csúcs találkozó is a sikeres kereskedelmi dimenzió továbbfejlesztését tűzte ki céljául, hiszen ez a növekedés és munkahelyteremtés forrás ezekben az országokban. A biztos asszony is erősíteni kívánja minden egyes partnerrel a differenciált, de kiegyensúlyozott kereskedelmi kapcsolatokat. Végül, de nem utolsó sorban szeretném megemlíteni a jogalkotási csomagokat. Hangsúlyozni kívánom, hogy jó az együttműködés az EU intézmények között, az EU intézményekkel, amely alapján nagyon gyorsan el lehetett fogadni a költség, a, a biztosíték és a, az importintézkedéseket a WTO-val is. Két javaslat volt, amit átvettünk a, az elnökség, a trió elnökség partnereitől, az olasz elnökségtől, és a tanácson belüli tárgyalásokat intenzívebbé tettük. Az egyik a jogalkotási javaslatnak az az eleme, hogy a felelős ásványanyag importőrök önbevallási rendszere a konfliktusos területekről. Köszönetet szeretnénk mondani a parlamentnek ez irányban végzett munkájáért és a módosításokért. A parlament és tanácsnak továbbra is szorosan együtt kell önökkel működnie a dokumentumon. A második pedig, amit az elnökség során folytattunk a tanácssal való intenzív tárgyalások bizonyos termékek kereskedelmének tiralmáról, olyan termékek, amely a halálbüntetés, a kínzás, megalázó büntetésekhez adnának segítséget. Elnök úr, tisztelt képviselők, a közös kereskedelmi prioritással kapcsolatos munkánk folytatódik az elnökségünk lejártának, lejártát követő időszakban is. A parlamenttel és az Intaszakbizottsággal Továbbra is számítunk a szoros együttműködésre annak érdekében, hogy javítsuk az EU globális léptékű lehetőségeit. Ennek érdekében a lett elnökség minden jót kíván a luxemburgi kollégáknak. Köszönöm, hogy megbíztak bennünk az ambiciózus kereskedelmi szemeszter vezetésével. Köszönöm. Miniszterasszony, köszönjük szépen! teljes áttekintést kaptunk az ön tevékenységéről. Most a politikai frakciók következnek a néppárt részéről Daniel Kaspari. Tisztelt miniszterasszony, köszönjük a bevezetőt. Két rövid kérdésem lenne, miután fél éve ön vezette az elnökséget. Lehetne sok mindenről beszélni, de muszáj koncentrálnom valamire. A keleti partnerséget említette, Ukrajnát. Mi a véleménye? A tanácsi helyzet ugyanolyan stabil, mint itt a parlamentben, vagyis, hogy a tanács a szabadkereskedelmi egyezményt valóban hatályosítani fogja jövő év januárjától minden megszorítás vagy kompromisszum nélkül? Két dolgot nem említett, a PTI reformat, illetve a piaci hozzáférési IPI eszközt. Kérdésem ezekkel kapcsolatos. Ez a két dosszié meghalt? A következő elnökségnek egyáltalán átadja őket, vagy valahol elvesztek a fiókban? és van elképzelése arra vonatkozóan, hogy a konflikt management dossziét a tanács hogy fogja kezelni. A szociáldemokraták részéről ki kíván szólni? Senki? De. Tisztelt miniszterasszony! Négy pontot sorolt föl. Az első Ukrajnával kapcsolatosra már Kaspari kollega rákérdezett. Június 3-án ugye javaslat született egy háromoldalú megállapodásra, amelyben az oroszok azt szeretnék, hogy az EU-Ukrajna megállapodás benne foglaltasson. Ön hogy látja ezt az átfedés kérdést? Szabad-e ezt megengedni? Említette továbbá Kínát, mint befektetőt. Ahhoz azonban, hogy erről érdemben tudjunk beszélni, Kínának a politikai jogi státuszát ö, meg kéne vizsgálni, mert sokan a jogi szolgálataink is törik a fejüket azon, hogy ezt most hogy kezeljék, ezt a gyakorlati helyzetet. És valóban szerintem is, hiányzik egy apró fájl a felsoroltak közül, a külkereskedelmi stratégiánk statisztikai elemzése. Az átláthatóság javult, a TTIP tárgyalások mandátumát és a TISZA mandátumot most nyilvánosságra hozták, de ez még nem teljes körű, Szelevi úr. Köszönöm, elnök úr, és köszönöm miniszterasszonynak is a feladatai dilemmái bemutatását. Valóban nagyon komplex helyzet örökölt, és jogosan mutat rá, hogy voltak olyan időszakok, amikor nagyon sok tárgyalási feladat hárult önre, és sok kereskedelmi megalapadás előkészítése is erre az időszakra esett, mivel korábban befagyottak voltak ezek a kapcsolatok, most újraélettek, és néha már az volt a gond, hogy eldöntsék a bizottságnál, hogy menjen tárgyalni, aláírni. Minden elnökségnek persze megvan a maga hasonló jellegű baja. Azt hiszem azt azonban megerősíthetjük, hogy ezekkel együtt is sikeresnek mondható a lett elnökség. Amit a TTIP-ről mondott, ez egymaga is óriási kihívás, még nekünk a szakbizottságnak is. Nem sokára lesz a következő tárgyalási forduló. Lenne még egy megjegyzésem, vagy kérdésem, ha megegedi, hiszen ön is utalt az átláthatóságra, hogy vannak-e ön szerint előrelépések, a szerződéssel kapcsolatban, mert úgy tűnik, hogy itt is leállt a folyamat. Jó lenne, hogyha erről egy kicsit beszélne nekünk. Köszönöm. Helmut Scholz. Köszönöm elnök úr és miniszterasszony a bevezetőt. Ezt az átfogó kereskedelmi dossziét ön nagyon hatékonyan próbálta menedzselni. Sok témát szeretett volna megoldani. Nyilván nem is lehet ennyi mindent, ennyi ambíciót egyetlen egy elnökségnek megvalósítania. Nyilvánvaló, hogy bizonyos alap problémákat át kell örökíteni a következő elnökségre. De amit a lett elnökség konkrétan végigvitt, azok között ott van a SITA megállapodás. Az ISCS-ről is volt szó, illetve az elvekről, amelyekre az új javaslatok épültek, és amelyek részben az olasz nem, és nemzetközi bíróság döntései alapján is eh, juttak, eh, tudomásra jutottak. A képviselők nagyon különböző álláspontokat képviselnek az ISDS záradékról. Ön hogy látja ennek az ügyét, és a fő kihívások között a keleti politikát is említette. Miben állt, áll ez a kihívás? Elnök úr már éppen említette, hogy ugye június 3-án az oroszok új javaslattal álltak elő a háromoldalú egyeztetésre vonatkozóan. Tudom, hogy a tagállamok nem egységesek ezen javaslat kapcsán, meg Ukrajna jövője tekintetében sem, meg a tekintetben, hogy az orosz féle milyen viszonyt tartsunk fönn a jelenben, a közeljövőben és a hosszú távon. Hogy látja, hogy a kereskedelmi tárgyalások az Orosz Föderációval elvezethetnek-e oda, hogy új kreatív megoldások szülessenek, és esetleg feloldhatók legyenek a szankciók, ami végül is mindenkinek az érdeke lenne mert jelenleg a gazdasági kapcsolatunk a keleti partnerség országaival nem csak Oroszországgal és Ukrajnával, hanem más partnerekkel is stagnál. Ugye Moldováról nem is beszéljünk, és Grúziáról, Azerbajdzsánról és Örményországról sem. Ön nem említette a Szilax csúcs találkozót. Érdekelne, hogy a lett elnökség alatt részletesen megvitatták-e a latin-amerikai országokkal folytatandó kereskedelmi kapcsolatok esetleges előnyeit és hátrányait. Köszönöm szépen. Asszony. Köszönöm szépen. És csatlakozom az előttem szóló kérdéséhez. A SETA-val kapcsolatban azt szeretném tudni, hogy vajon ön szerint ez már le van-e zárva, vagy sem? Meg lehet -e ezt még változtatni? Az apró jogi részletekre gondolok. Ami az ISDS illeti említette a Malmström javaslattal kapcsolatos tanácsi eszmecseréket, de Gabriel úr is tett ezzel kapcsolatban javaslatot. Nem tudom, hogy ezzel kapcsolatban milyen eszmecserét folytatott a tanács. Volt-e támogató többsége ennek a javaslatnak. Nagyon homályosak az ezek kapcsolatos részletek. Ami a konfliktusos ásványokat illeti, azt szeretném tudni öntől, hogy szándékában-e áll a trialógus elindítása még a lett elnökség alatt, vagy sem. Ön szerint ez megvalósítható-e, vagy sem? És végül pedig szeretném kihangsúlyozni az átláthatóság fontosságát a mandátumban, a tanácsnak valamennyi mandátumot nyilvánosságra kell hoznia, önöknek ugyanis ez megvan, nekünk nincsen. Ez egy nagyon fontos előrelépés lenne. Ugye azt szeretnénk tudni, hogy ki mit támogat és mit nem. Köszönöm szépen, úgy látszik, hogy nincs további kérdés. Akkor megadom a szót az államtitkár asszonynak. Köszönöm szépen ezeket a kérdéseket, és megjegyzéseket. Mm, köszönöm, hogy megosztották a véleményüket, és az aggodalmaiknak is hangot adtak bizonyos dossziéknál. Nagyon örömmel szolgál, hogy válaszolhatok a kérdéseikre, és néhány részletbe is szívesen belemegyek egy olyan témára is kitérek, ami a tanácsi hatáskörön túlmegy. Ezek itt is több téma van, itt is szeretnénk előrelépést elérni, ezeket önök is részben említették, hiszen itt elnökségi rotációk vannak. Bizonyos esetekben konkrét eredményt is elértünk, és ezeket a konkrét eredményeket gazdasági előnyökké szeretnénk átformálni kézzelfogható módon. A legtöbb kérdés a TTIP-re vonatkozott, ezért ezzel is kezdeném a választ. Szeretném kihangsúlyozni, hogy ez nem csak egy kereskedelmi egyezményt jelent a gazdaság élénkítő szándékkal, hanem a stratégiai partneri együttműködésünket is erősen fellendíti az USA-val. Ez a lett elnökség egyik kiemelt prioritása volt eredetileg is, a tárgyalások kapcsán. És természetesen a megfelelő gazdasági eredmények elérése érdekében fontos, hogy magasra tegyük a lécet, vagyis a partnereinkkel el, el kell kezdenünk a gyakorlati alkalmazás folyamatát, és a lehető legjobb rendszert kell kialakítani, hogy ez valóban működjön. Ami az ISDS-t illeti, hogy említettem már korábban, úgy gondoljuk, hogy az ASDS koncepciós dokumentuma, amelyet Mástrom biztos asszony bemutatott, jó alapot képez a további munkálatokhoz. Az ASDS rendszerrel kapcsolatos aggodalmakra megoldást tudunk találni ezzel a papírral, és ebben a kontextusban hangzott el a CETA-val kapcsolatos kérdés is. Úgy gondolom, hogy meg kell értenünk azt, világosan kell látnunk azt, hogy egy olyan egyezményről van itt szó a CETA egyezményben, amely már lezárult. Vagyis ezzel csak korlátosan néhány konkrét témával foglalkozhatunk, hiszen itt megvan köze már a kezünk. Ezt a kanad kanadáknak is el kell fog, fogadniuk. Vagyis úgy gondoljuk, hogy ez az egyezmény gyakorlatilag már egy lezárt kérdés, itt nagyon kevés dolgot tehetünk. De ami az átláthatóságot illeti, azt gondolom, hogy a legfontosabb téma a hat hónapunk alatt az valóban az átláthatóság volt. És büszke vagyok arra, hogy óriási előrelépést tettünk az átláthatóság, a transzparencia területén, és az európai tárgyalási javaslatokat mindenki megtalálja az interneten, számos más információval együtt a tárgyalások kapcsán, és nemrégiben néhány parlamenti képviselő maga is elmondta, hogy hozzáférése van igenis ezekhez a dokumentumokhoz, vagyis az átláthatóság alapvetően fontos kritérium az előrelépéshez. És a lett elnökség mindig nagyon nagy fontosságot tulajdonította a civil társadalomnak, a nem kormányzati szerveknek és a szociális partnerek bevonásának, vagyis nagyon fontos, hogy a polgárok és az érintett felek is hozzáférjenek ezekhez az információkhoz, hiszen csak így tudunk érdemben tárgyalni, és így tudjuk garantálni azt, hogy az Európai Uniós prioritások mindenki számára világosak. És én személyesen meg vagyok győződve arról, hogy az átláthatóság öm, egyéb területeken is általános alapelvként kellene, hogy működjön, egyéb kereskedelmi területeken is, hiszen a nem kormányzati szervek, a polgárok, a szociális partnerek bevonása csak erősítheti a saját helyzetünket, és csak segíthet abban, hogy megtaláljuk a legjobb megoldást a többi országgal együtt is. Vagyis remélem azt, hogy a jövőben többet is elérünk, a jövőben még további eredményeket várunk magunktól és másoktól is. A többi kérdésre térnék rá. Ami az ukránokkal való egyezményt illeti a a keleti partneri együttműködési megállapodást az ukránokkal. Most nincs okunk azt gondolni, hogy a tanács álláspontja az ukránokkal kapcsolatban változni fog, ugyanis a tanács azt gondolja, hogy az ISTA, IFTA az ukránokkal január 1-től érvényben van, és a gyakorlatban is alkalmazható, és a rigai csúcson is erőteljes támogatást tapasztaltunk, nem csak támogatásról volt itt szó már, hanem mindenki biztos volt abban, hogy ez január 1 tény lesz. De természetesen figyelembe kell vennünk a friss orosz javaslatot is, és itt fontos tudnunk azt, hogy egy független ukrán állammal tárgyalunk. Vagyis egy harmadik fél bevonódhat a tárgyalási folyamatba, de semmilyen hasonló szinten nem vehet részt a tárgyalásokban, mint az ukránok vagyis a háromoldalú diszjesztés tárgyalások az oroszokkal. Nos, Malmström asszony nagyon világosan elmondta a tárgyalások során, hogy nincs harmadik fél, nincs semmilyen joga az orosz félnek arra, hogy a kereskedelmi folyamatokban ilyen formában beavatkozzon. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon fontos pont. Ezt, magunk, ezt a kérdést magunknak se tegyük föl, hiszen ez egy lezárt kérdés. Eh, Elhozott egy kérdés a keleti partnerségről és a keleti partnerségi országokkal való kereskedelmi viszonyokról. Azt hiszem, hogy itt egy óriási potenciál van. Szorosabbra kell fűzni a kereskedelmi viszonyokat Grúziával, Moldovával, stb. stb. és természetesen Fontos az is, hogy bizonyos szankciókon is elgondolkozzunk. Oroszország tekintetében ugye itt vannak már szankciók életben. Elég világos a jövő. A DCFT-ket továbbra, kell, továbbra is alkalmaznunk kell. Már említettem a pozitívumokat, a moldávokkal és egyéb keleti partnerségi országokkal. Most pedig rátérnék Ázsiára, különösen Kínára. Lange úr feltett egy kérdést. Teljes mértékben egyetértek azzal, hogy többet kell tennünk a kínai együttműködés erősítése érdekében, hiszen Kína számos Európai Uniós vállalkozási növekedési stratégia szerves részét képezi, a befektetési egyezmény itt kulcsfontosságú szerepet játszik a kínai kapcsolatok építésében. A kínai gazdasági modell valóban elég komplex kihívást jelent a számunkra, hogy így fogalmazzak, de mégis hosszú távon az egészséges kapcsolatokra kell törekednünk ezzel az országgal. Hogyha megvizsgáljuk a piacgazdasági státuszt, akkor elkezdhetjük a bizottsági javaslat alapján a tárgyalásokat Kínával. Fontos lesz az is, hogy világos képet kapjunk arról, hogy a WTO csatlakozási jegyzők pontosan miben áll majd. Ezt majd meglátjuk. Ami az Európai Parlament hozzáférését illeti a procedurális kérdésekhez a nemzetközi egyezmények területén, Nos, a tanács folyamatosan pozitívan áll ehhez, és esetről esetre vizsgálja meg ezt a kérdést, és a parlament minden egyes kérdését megvizsgáljuk a tekintetben, hogy bizalmas információhoz hozzá szeretnének félni, ide tartoznak ugye a tárgyalások anyagai is, ezeket meg fogjuk vizsgálni, de mint említettem, az általános transzparencia az egy vezérfonál az egészben. Nagyon sok kérdés hangzott el. A következő jogalkotási dosszié a konfliktusos ásványokhoz kapcsolódik. A lett elnökség nagyon intenzíven foglalkozott, hogy önök is tudják, ezzel a dosszéval. A tanácsban ezt megvitattuk, és általánosságban támogatást élvez a bizottság által javasolt megközelítése tekintetben. A lett elnökség alatt az általános megközelítés kikristályosodott más területen is, a regionális szabályozás területén a reciklálás, a bányászati kérdések területén is, illetve a grandfathering, a raktározás, raktárkészletek területén, illetve fémnek számító és ásványnak számító aranyat is külön választunk, mint kategóriákat ebben a rendeletben. Ezekről folytattunk alapvetően eszmecserét a tanácsban. Amikor a nemzetközi ö, ö, pályáztatási eszközökről beszélünk, nos a bizottság a munkaprogramjában az idén módosításokat javasol, a procedúrákat egyszerűsíteni kívánja a bizottság, a gyakorlati alkalmazás számos tényezőjét is leegyszerűsítjük. Ezzel kapcsolatban a tanácsban még folyamatban vannak a, a tárgyalások. A kereskedelmi védelmi eszközök modernizációját ki kell egyensúlyozni, kiegyensúlyozottan kell elvégezni, nagyon fontos, hogy minden érdekelt fél hasznot, húzzon, hasznot kell, hogy húzzon ebből, vagyis a bizottság olyan változásokat javasol, amely kiegyensúlyozná az egyes tagállamok közötti véleménykülönbségeket. Végül Szeretném röviden említeni az ENSZ egyezményt is a nemzetközi kereskedelmi jog területén. A tanács széles körű tárgyalásokat folytatott ebben a dosszéban, különösen az energiaterületekre koncentrálva, azonban itt még kell idő, hogy eljussunk a közös nevezőig, vagyis ez még egy nyitott kérdés, nincs aláírva. Az Európai Unió bármikor beszállhat, és azt gondoljuk, hogy érdemes egy közös nevezőt találni az unicitrállal. És ez az oka annak is, hogy Lettország még egyes, még önálló országként nem kíván belépni ebbe az egyezménybe. Talán ennyit szerettem volna egyelőre elmondani. Latin Amerika, tudjuk, hogy volt egy tanácsi meeting, itt kereskedelmi kérdésekről is volt szó egyértelműen. Itt is valószínűleg lesz lépés, ezt már említettem az elején. A, ke- a kereskedelem területe az egyik legnagyobb befolyással bíró tényező a gazdaság fejlődéséhez és a polgárok jólétének javításához. Kedves szakbizottsági tagok, még egyszer szeretném köszönni. Megköszönni mindenkinek az elkötelezett és szakértői munkát ez alatt a hat hónap alatt a lett elnökség ciklusa idején. Ezeket az eredményeket nem tudtuk volna elérni a tanács és a parlament hatékony munkája nélkül, és biztos vagyok benne, hogy ezt az együttműködést fent tudjuk tartani, a tanács is minden dosszién tovább folytatja a munkát, és még újakat is nyitunk a már meglévőkhöz, pluszban. A tanács mindig nyitott fülekkel viseltetik önök irányába. Még egyszer köszönöm. Madam Secretary of State, also from... Miniszterasszony részemről meg köszönetet kell, hogy mondjak, nagyon jó volt az együttműködés. Mindig mód, mód volt arra, hogy beszéljünk önnel, és hogy megtaláljuk a közös megoldásokat. Úgyhogy nagyon jó volt az együttműködés, minden jót kívánunk a további munkájához, és eh, személyesen is. És maradjunk kapcsolatban, köszönjük szépen! Gut, liebe Kolleginnen und Kollegen, dann kommen wir jetzt zu Punkt. Kedves kollégák, akkor a 16-os napi rendi ponthoz értünk. Ez pedig nem más, mint az első vita a jövő év költségvetéséről. Tudják, hogy a bizottság május 27-én a jövő évi költségvetési tervezetet nyújtotta Természetesen világos és egyértelmű, hogy a politikai, az EU politikai súlypontjai különösen a kereskedelem politika terén szeretnénk, hogyha megjelenne a, és a fenntartható nevekedést szolgálná. A hatos pontban egyetérthetünk, a kereskedelem nagyon fontos szerepet tud játszani ebben. A költségvetési folyamat kialakításához úgy gondolom érdemes a költségvetés és felelős Manuel Fernández kollégával beszélnünk. Nagyon örülök, hogy itt van, és így megkaphatjuk a költségvetés súlypontjait. Köszönjük, át is adom a szót. Köszönöm, elnök úr. Nagyszerű, hogy itt lehetek. Főleg azért vagyok itt, hogy meghallgassam az anyag javaslatait, hogy a lehető legjobb költségvetést hozzuk ki, ami persze nem létezik, hiszen tudjuk, hogy a 2015-ös március 11-e döntésünk óta ugye az lenne a cél, hogy a kis és középméretű vállalkozásokat, a vállalkozást, mint olyat ö, helyzetbe hozzuk a költségvetés eszközeivel is, és segítsük az Európai Unió gazdasági versenyképességét egyfelől, másfelől pedig a kohézió és a belső szolidaritás elvét megvalósítsuk. A tagállamok között a kohézióról lehetne beszélni, hogy mennyire van meg de például a kutatás területén ez megvan. Ami a szolidaritást illeti pedig egyértelmű, hogy a migráció, a biztonság témái kapcsán az Európai Unió nem kényszerül arra, hogy egyes országok egyedül nézzenek szembe a kihívásokkal, hanem együttműködésben tárgyaljuk ezeket a témákat, és az Európai Unió fejlesztést területén is a legnagyobb donora a világnak. Tehát a több éves keretet figyelembe kell venni, ha a költségvetést tervezünk, a parlament véleményét is figyelembe kell venni, meg kell valósítanunk a rugalmasság elvét, ki kell használnunk a mar- marginokat a láthatatlan vagy előre láthatatlan dolgokra vonatkozóan, ki kell fizetnünk a, az adósságainkat, hiszen a kötelezettségvállalásokból végül is valamikor fizetési kötelezettség fakad, és ezt hát mindenki látja. A bizottság és a tanács eh, a 2016-os évre legalább azt írta elő, hogy két milliárd alá dolgozzuk le a kintlévésség, vagy hát a tartozásainkat. A költségvetés tervezete holnap fog megjelenni. Ennek van egy sajátossága, mert a megegyezés a beruházási, strukturális beruházási alapról ugye megszületett, a Juncker tervről más szóval. Ennek várhatóan hatása lesz a piacokra. Sikerülni fog úgy néz ki a Connecting Europe Facility hiányosságait kipótolni. 5 helyett 6 milliárd euróval bővül ez a költségvetési kör. Mi jön most ezt A Költségvetési Bizottságban háromoldalú egyeztetésben júliusban lesz az első egyeztetés, szeptemberben folytatódik ez a folyamat, szeptemberben megszületik majd a vélemény, októberben állásfoglalás, szeptember 30-án szavazás lesz, előzetes, Október 12-én az állásfoglásról lesz szavazás, október 28-án a plenáris előkeré a kérdés, és november 18-áig meg kell születni a költségvetésnek. A makrofinanciális segítség nyújtás eszközeit is meg kell tenni, ez 2,2 százalékkal fogja növelni, illetve 5 és 3 százalékkal a kifizetési kitelezettségeket. Ez az önök bizottságát is ért, érintheti. A garancia alap, a külső fellépések összege, legalábbis a kötelezettségvállalás és kifizetés 78 százalékos szinten fog beállni a partnerségre 6% a kötelezettségvállalás és 5% lesz a kifizetés, és a nemzetközi esítése a programjainknak a strukturális alap operatív programjai maradnak még, mint nagy kiadások. Köszönöm szépen! megadtak a lehetőséget, hogy azt a rövid összefoglalót megtartsam. Az körében sok a szakértője a költségvetési témának, úgyhogy nincs értelme ezt tovább magyarázni. Önök kezében nagy hatalom van, mert a prioritásaikat megfogalmazhatják a Költségvetési Bizottságon keresztül becsatornázhatják. Köszönöm szépen. Valóban ez itt van az Intában, és nagyon örülök is ennek. A, tehát a hatalmasok és rátermettek az Intában, valóban végére is akarják hajtani a költségvetést, át is adom ezért az előadónak, Bőge kollégának a szót. Köszönöm szépen, elnök úr kedves előadó kollégák! Ma a Költségvetési Szakbizottság és a Költségvetési Bizottság közös megbeszélésén az FC csomagról, a, hogyha meg tudunk állapodni, akkor nyilván azt is látjuk, hogy ez nem volt egyszerű dolog. A bizottság a legegyszerűbb utat választotta, ahogy gyakran ugye azt eh, el is fogadta, úgyhogy nagyon nehéz volt a kiinduló, a kiinduló helyzet a parlament számára, hogy megmentsük azt, ami menthető, és eh, az európai költségvetést eh, megfelelően végezzük. Hosszú folyamatok voltak, és úgy gondolom a negyedik, ötödik trilógus, hogyha 13 órás tárgyalást követően végre eredményre jut, akkor nem tudok más tenni, csak gratulálni az előadónak, és eh, gratulálni ahhoz, amit végül is eh, ki lehetett hozni belőle néhány európai költségvetési hiányosság ellenére, a Connecting Europe vagy, ö, eh, ellenére is, tehát például ez egy kiváló eredmény. A bizottság, a tanács 2016-ban megfelelő irányt adott, talán kezdetől fogva jobb lett volna egy kicsit észszerűbben tárgyalni, akkor lehet, hogy jobb eredményre is tudtunk volna jutni. Nos, úgy gondolom, hogy mindaz, ami a négyes fejezetet illeti, a Global Europot, nos, a nemzetközi kereskedelemben is figyelni kell arra, hogy ne csak a bizottsági munkaprogramokban, a növekedés szempontjából fontos szerepet kapjon, hanem a számokban is látszódjon. A múlt évben a számvevőszék rendkívüli jelentése alapján a, is el kellett, hogy járjunk. Természetesen vannak kérdőjelek, szeretném elmondani, ami alapvetően fontos, hogy megfelelő forrás eh, növelést kapjunk. Ez határozottan azokra a forrásokra vonatkozik, amely a kereskedelmi szerződésre eh, szokásos eh, végrehajtása, harmadik államokkal kapcsolatos kötelezettségvállalást és minden egyébet figyelembe vesz. Most úgy gondolom, hogy Eh, amit eh, látni kell, az, az eh, itt szükségszerűen megjelenik. A monitoring csoportnál is arra gondolok, a továbbfejlődés, a kereskedelmi megállapodások profibbá tétele folyamatosan renden marad. A, a parlamenti közgyűlés és a csúcs szempontjából is fontos volt, hogy nagyon jó kezdeményezések vannak a Indiában, Ázsiában is érdekes ezeket megbeszélni, érdekes egyébként más eh, kereskedelmi megállapodásoknál, és ez nagyon fontos kérdés, hogy hogyan lehet azt elérni, hogyha egyrészt megcélozzuk a kereskedelmi megállapodásokat, akkor az egészet a KKV-k számára is eh, érdekessé tudjuk tenni, megfelelő információs tanácsad, tájékoztatás és tanácsadós szolgáltatásokkal is tudjuk biztosítani, hiszen csak akkor tud a KKV-k számára és ezekben az országokban a gazdaság számára hasznos lenni. A kereskedelemmel kapcsolatos támogatás éppen ezért úgy gondoljuk, hogy épp a, a gyengébb kereskedő országokra, a gyengébb, gazdaságilag gyengébb kereskedelmi országok számára fontos lehet. Köszönöm szépen. Köszönöm én is, Bőge úr. Köszönöm, elnök úr. Egy konkrét kérdésem lenne az előadó, megköszönve, megköszönve a munkáját. Rövid, de nagyon velős átfogó bemutatását hallottuk a Költségvetési Bizottság feladatainak. Konkrét, rövid kérdésem, talán meglepő, de nem kereskedelmi ügyjel kapcsolatos. Az ön ö, bevezetője vetette föl bennem a kérdést, amikor a biztonságpolitikáról, a legális bevándorlásról beszélt, a közös feladatokról. Nos, Hadd kérdezzem meg, azt jelente-e ez, hogy vannak-e arra vonatkozó tervek az új költségvetésben, hogy esetleg átcsoportosítsanak összegeket a határvédelemre, és azon országok megsegítésére, akik de facto EU külső határországként a probléma nagy részét viszik, Olaszország, Görögország, Spanyolországra gondolok, elsősorban, akik az illegális bevándorlás feltartóztatásával megbízott, hogy hát földrajzilag érintett országok. Van-e tehát ilyen terv? Ez volt a rövid kis kérdésem. Köszönöm. Ha... De van, van szó. Van még jelentkezés. Helmut. Én is meg szeretném köszönni az előadó munkáját. Nagyon bonyolult a helyzet a kereskedelem politika tükrében. Ön is említette az eladósodás kérdését. felmerül -e megint a saját források kérdése, illetve külkereskedelmi kereskedelmi megalapodásokba számítják e exakt, precíz módon lehetséges-e ez egyáltalán, mondjuk a jövőben, hogy ezen viszonylatrendszerek ből fakadó bevételeket esetleg saját bevételként tervezni. A TradeWatch eszköze ugye ezzel összefüggésben van. Van-e arra terv, hogy ugyanígy saját eszközünk legyen arra, hogy ezt a problémakört magunk is kövessük, és az Európai Unió polgárokkal szembeni felelősségét a 28 tagállamban és harmadik országokkal szemben megfogalmazzuk és érvényesítsük. És a reálgazdasági helyzet hogyan alakul, ennek a tükrében ezt kiköveti. Én is kiegészíteném az elhangzottakat, ha megengedik, a bizottsághoz színezve szavaimat elsősorban. Ugye számos kétoldalú megállapodásról zajlik tárgyalás. Törökország, Mexikó, Tunézia mellett más ilyen tárgyalások is tervezve vannak. Miközben az erre fordítható költségeink nem nagyon emelkedtek. E sok-sok tárgyalási kör tükrében látják-e azt, hogy erre megvan a pénz, vagy esetleg szükséges lesz a Digitrade vonalának megerősítése költségvetési eszközökkel. Amikor a politikai prioritásokról szóló vitát folytatjuk, és ha ezt komolyan veszük, akkor Beszélni kell az, a végrehajtás jobb ellenőrzéséről is, Bőge úr is utalt erre, annak a szükségességéről, hogy a kereskedelmi megállapodások végrehajtását valakinek követni kellene, hogy mennyire megfelelő a gyakorlatba való átültetés. Ez is pénzt igénylő feladat, és ha a végrehajtást előtérbe helyezzük, mint ahogy igen, hiszen erről mostanában sokat beszéltünk, Kolumbia-Peru vonatkozásában is, ugye? Csak akkor van értelme kereskedelmi megalapodásokat kötni, hogyha van esély ezek végrehajtására. Nos, tehát megjelenik-e ez a tervezéskor, mint prioritás? Bőge úr utalt már a számvevőszék hozzáállására, arra, hogy hatástanulmányokra lenne szükség, na de ezek is pénzbe kerülnek, de lehet, hogy megéri ezekre költeni, hogy ö, hát a rossz gyakorlatokat megakadályozzuk, vagy helyes vágányba tereljük, Bőge úr. Egy-két kiegészítéssel élnék, elnök úr. Az ellenőrzés valóban érdemben fölmerül. A bizottság a múltban gyakorlatilag átgalappozott ezen a problémán. A mikromanagement témáját pontosan tudja a bizottság, hogy melyik főigazgatóságának van elég és nincs elég e- e- erőforrása. Likeren biztosra, a finn biztosra korábban beszéltünk már egy bizottsági belső reformról. Ő elmondta, hogy erre szükség lenne, aztán valahogy ez nem sikerült, és akkor a bizottság azt mondta, hogy a költségvetési ö, szerv, vagyis mi nem adtunk erre elég pénzt, és akkor mi meg azt mondtuk, hogy kedves bizottság, nem is kértetek erre pénzt. Tehát volt itt enyhén szó, egy kis félreértés. Na most ugyanez merül fel itt a fejlesztési politika és a kereskedelmi politika területén is. Ugye az Eurolat, Eurolat vonatkozásban Nicaraguában egy parlamenti képviselő lekövette a Közép-Amerikával megkötött kereskedelmi megállapodás megvalósulását önszorgalomból, és dokumentumot írt ebből, és ez sokkal jobb volt, mint amit az európai intézmények képesek voltak összeállítani a témáról. Tehát ezek után azt kérdezhetjük, hogy egyáltalán képes-e a bizottság ennek az ellátására, mennyire fontos ez a sok prioritás között, hogyha úgy is tudjuk, hogy nem lesz elég intenzív és részletes ez a felmérés. Most direkt fogalmazok provokatív módon. Az európai fejlesztési alap, ugye mondhatnánk azt is, hogy nincs is benne a költségvetésben, nem kell vele törődnünk, de azért amikor azt látjuk, hogy Dél-Európában mi történik, annak a tükrében nem hiszem, hogy megsporolhatjuk magunknak azt az alapelvekről szóló vitát, ami a 2020 utáni folytatásról szól. Jó lenne, hogy ha erről már most elkezdődne egy intenzív vita, hogy a költségvetési támogatás, a projekt orientáltság, hogyan alakulnak majd, hogyha továbbra sincsenek nagy pénzforrásaink, és hogyan lehet odahatni, hogy ezek a fejlesztési pénzek érdemi változásokat generáljanak a fejlesztett országokban. Itt lenne az ideje a bizottsággal és a tanácssal is egyeztetni erről, és bizonyos köztes eljárásokat is felülvizsgálni, miközben persze a hosszú távú stratégiát megpróbáljuk kidolgozni, és hogy az is jó lenne, ha ebben a parlament hallathatná és hallatná a hangját. Ezzel csak egyet érteni tudok, és itt természetesen a bizottság kereskedelmi politikai stratégia kontextusában is látni fogjuk, hogy ez megvalósul, hiszen a mellékvágányokat valóban éres figyelemmel kell kísérnünk. Ami pedig a források kérdését illeti a bizottság részéről, Péter Szándal ehhez nyilvánvalóan hozzá tud szólni, meg is adom neki a szót. Köszönöm szépen Hernández úrnak és a többieknek is ezeket a felszólalásokat. Likanen biztosnak a múltban én voltam a szóvivője, nem tudom kommentálni azt, amit a múltban a volt biztosom mondott vagy nem mondott. Több kérdés felmerült azt hiszem, hogy, az, hogy elnök úr is és Börger úr is nagyon is oda tette a fájó pontokra a mutatóját. Már most is nagyon súlyos tárgyalási agendánk van, és új vonatok érkeznek az alagútba, hogy így fogalmazzak. Nos, hogyha optimistán állunk ehhez hozzá, akkor jövő év végéről beszélünk, és ezután következik a gyakorlati implementációs ciklus több mint 13 országban, a legtöbb ország Afrikában található, és itt nagyon intenzív munkára kerül majd sor az egyezmény gyakorlati alkalmazásánál. Mm, ugye fontos a tárgyalás, de mégiscsak az a lényeg, hogy a gyakorlatban mi történik. És a harmadik dolog, ami már említettek a többiek is, és tavaly a számevőszék is beszélt erről, az, hogy meg kell vizsgálni a bizonyíték alapú tevékenységét a bizottságnak, vagyis a, az eredmények becslését, ami a jobb szabályozási csomaggal is összefügg. Ezek azok a területek, ahol mi más bizottsági szolgálatokkal karöltve a lehető legtöbbet megtesszük a megfelelő költségvetési forrásokat felhasználva, de hogyha érdemi különbséget, előrelépést szeretnénk elérni a munkahelyteremtésben, akkor egyszerűen a legjobb módon a jelenlegi forrásokat kell kihasználnunk. És ezért időnként a prioritások tekintetében is döntéseket kell hoznunk, és itt óvatosságra intenék az új struktúrák teremtésére vonatkozó elképzelések tekintetében, ugye itt új monitoring felülvizsgáló intézetről beszélnek egyesek, de azt hiszem, hogy a civil társadalommal való párbeszédünkben mi ezt már megvalósítjuk. A fenntartható fejlődés fejezetek kapcsán számos kereskedelmi egyezményben már jelen vagyunk és tevékenykedünk, és hogyha és nagyon fontos a kommunikáció, fontos az, hogy az embereket tájékoztassuk és bevonjuk aktívan a kereskedelmi egyezménye kapcsolatos tárgyalásokba. Különösen a TTIP-re gondolok az utóbbi egy év 18 hónap során, és a kommunikáció itt valóban nagyon fontos prioritás, de a költségvetés bármi is történjen, szeretném biztosítani önöket, hogy el vagyunk köteleződve mind a kereskedelmi főigazgatóság részéről, mind pedig a partneri együttműködési eszköz részéről az a helyzet, hogy ezeket fogjuk kihasználni a harmadik országokban, és így fogjuk megvalósítani ezeket az egyezményeket. Köszönöm szépen, Fernández úr következik. Köszönöm szépen. Tudnunk kell, hogy kis büdzsével dolgozunk, ez ugye egy százalék az egésznek, itt körülbelül 55 milliárd euróról beszélünk, és az USA-ban ugyanez a GDP 20%-a ez a költségvetés, de akkor is egy fontos és jelentős költségvetésről beszélünk, itt csak 6%-át fordítjuk az, az adminisztrációra, vagyis 80%-a beruházásra megy, és ezt el kell mondanunk, és tudnunk kell, mivel ez is bizonyítja azt, hogy milyen komoly többletértéket jelent a költségvetés. Egy olyan költségvetésről van szó, amely hozzájárul a biztonság erősítéséhez, a határok erősítéséhez bizonyos országokban emlékszem, hogy Görögország és Olaszország esetében ez 150 millió euró, ez a határerősítő költségvetés. A hármas rubrikában a rugalmassági intézkedéseket foganatosítottunk, és egy dolgot szeretnék még kihangsúlyozni hogyha itt a, a költségvetés emeléséről beszélünk, itt ugye nem a bizottsági költségvetést kell megszőzni, hiszen először még a tanácsi olvasatot kell megválnunk, megvárnunk, és számos esetben megmagyarázhatatlan költségvetés csökkentésekre kerül sor a tanács részéről, amely már kárára válik az egész folyamatnak. Pedig a tanács elmondja mindig, hogy mik a prioritásai, de mégis ezt látjuk. Vagyis ezeket a prioritásokat kell erősítenünk, meg kell, meg kell várnunk azonban a tanács válaszát, a, ebben a kis költségvetésben a tanács még tovább szeretné csökkenteni ezeket az összegeket, ez szokott általában történni, és aztán nagyon szűkös keretekből kell gazdálkodnunk, vagyis ez a probléma a kifizetésekkel. De ami a hármas rubrikát illeti, itt az előirányzat 12%-os növekedés volt, természetesen itt a, költségveti, a bizottsági költségvetés tervezetről beszélek, és amikor ezt kihangsúlyozom, akkor már azt is világosá teszem önöknek, hogy remélem, hogy a tanács is ezt hasonlóan fogja látni. Ami a négyes rubrikát illeti, itt egy 5,6%-os növekedési előirányzatról beszélünk, 28,5 százalékos növekedés eredményezni ez, vagyis ez egy egyértelmű prioritás a módosított költségvetésben is, ott is egyértelmű. Itt megint csak a határok erősítéséről van szó. Remélem, hogy ezzel is egyetért a tanács, prioritás, a prioritások megfelelően alakulnak a tanácsban is. Itt nincsenek önálló források, de ez egy más téma. 80 5%-a a büdzsének az egyes tagállami beadvány, egyes tagállami hozzájárulásokból származik, és ez tulajdonképpen problémás, itt még ezen dolgoznunk kell, kell, hogy legyen önálló költségvetés. Ami pedig az adósságot illeti, ugye nem szabad, hogy adósságunk legyen a szerződés értelmében, de a az a kérdés, hogy a külső egyezmények veszélybe kerülnek-e. Nos, 2015-ben elmondható, hogy nem, mivel évvégén lesz 20 milliárd tartalékunk, mm, de a 2017-es évre itt már 2 milliárdról beszélünk, de ez még kicsit messze van, ami pedig a kohéziós politikát illeti, említettem, hogy fontos az intelligens növekedés itt, itt az N plusz 3 szabály az érvényes továbbra is. És egyetértek az önök javaslatával, folyamatosan vizsgálnunk kell ezt a kérdést. Biztos vagyok abban, hogy lesznek nehézségeink még a tárgyalások során, de az a célunk, hogy ezeket a prioritásokat megvédjük, ugye egyetértünk a prioritásokban, ezek a prioritások megjelennek már a jelentéstervezetben, amelyről már a június 23-ai büdzsé szakbizottságban is szavaznak, illetve a plenárison is, és remélem, hogy a növekedést, a munkahelyteremtést és a biztonság erősítését önök is ugyanúgy prioritásnak tekintik, mint mi, illetve a külső határok védelmét is, különösen a földközi tengeri térségben. A külső szolidaritásról és a belső szolidaritásról van szó, és ezt a keretet ezekre a célkitűzésekre vonatkozóan kell kihasználni a több éves pénzügyi kerettől függetlenül, és fel kell használni a rugalmassági kompromisszumot is, hiszen ezt a több éves pénzügyi keretet ebben a formában fogadtuk el. A, itt van egy újdonság, amelyről a tanács nem szívesen beszél. Itt az Európai Befektetési Stratégia alap felhasználásáról van szó, a, a nem felhasznált másról, és a több éves pénzügyi keretben, a, a jelenlegi formájában a 2007-2013-as költségvetéssel szemben ez a márzs egy globális más, amelyet általánosságban fel lehet használni konkrét politikai célkitűzések megvalósítására. És itt a hatékonyság növelés érdekében ez nagyon fontos, nagyon fontos tehát ez a rugalmasság, például a hármas rubrikában, amiről beszéltünk, amikor itt a mázsot megvizsgáljuk, a rugalmassági esz eszközöket kell felhasználni, de például egy kísérleti projekt esetében, illetve az előkészítő felépések esetében ezt fel lehet használni, és ez egy olyan célkitűzés, amely mellett mindenképpen kiállunk. A parlament mm, már nem feltétlenül ragaszkodik ehhez a kompromisszumhoz, illetve a növekedés az elsődleges célunk, semmiképpen nem szeretnénk ellentmondásba kerülni saját magunkkal, illetve azzal a nyilatkozattal, amelyeket, amelyet a múltban tettünk. Nagyon sok ö, nyilatkozatot hallottunk egyébként a tanács a csúcs végén is. Szívből köszönöm Fernández úr, és úgy gondolom, Wie unser Haushaltsausschuss äh, unsere Rechte und Köszönjük szépen. És nyilvánvaló, hogy ezek a politikai elképzelések nem mindig érvényesíthetők a tanácssal szemben. A tanács ugye mindig új ötletekkel jön elő, ezt pedig finanszírozni kell, másrészt viszont nincsenek meg a források. Nos, ilyen háttérrel el, el tudom képzelni, milyen nehéz dolog mindez. De hozzá fogunk járulni ahhoz, hogy a parlament költségvetési terve kianvakuljon, és már most sok sikert kívánunk, hogy a parlament álláspontját minél jobban lehessen érvényesíteni. Köszönöm szépen. Bőge előadó javaslatát július 13-án, 14-én a nyári szünet előtti utolsó ülésünkön fogjuk megbeszélni. Jó, a 17-es hát napi rendi ponthoz érkeztünk. Ecuador csatlakozása a Kolumbia és Peru megállapodáshoz. Az állandó előadónak, Solc úrnak adom meg a szót, aki Ecuador állandó előadója. Köszönöm szépen, elnök úr. Néhány nappal a 8. EU felak csúcs találkozót követően, amely szintén kereskedelmi feltételekkel foglalkozott, azt javaslom, hogy ma Ecuador csatlakozásáról tárgyaljunk az EU és Kolumbia Peru megállapodáshoz. Néhány konkrét javaslatot is mondanék. Ehhez azonban szeretném összefoglalni, hogy mi a helyzet Ecuador, Kolumbia, Peru megállapodáshoz való csatlakozásával. Az Európai Unió Ecuadorral 2014. júliusában kezdett el tárgyalni, tehát, illetve zárta el, zárta le majdnem egy évvel ezelőtt a megállapodást, amely nem sokkal ezt követően hatályba lépett. A tárgyalt szöveg a fordítás és jogi vizsgálat alatt áll, majd a aláírás és elfogadás következik. Hogyha ezeket a folyamatokat végig gondoljuk, akkor egyértelmű, hogy nem valószínű, hogy annak ellenére, hogy már egy éve tart, még a nyár vége előtt sikerülne lezárnunk. A kereskedelmi bizot, eh, bizottság a három oldal eh, részéről eh, június végén ül össze. Az Európai Parlament ezt követően, hogyha ilyen pozitív lépések következnek, akkor 2016-ban tudja konszenzusát erre vonatkozóan megadni. Szeretném jelezni másodszorban azt is, hogy bár nincsen GSP plusz szabályozás Ekvadorra ez év január 1-től, mégis társjogalkotóként a tanácssal együtt egy átmeneti vámtétel felfüggesztésre határoztuk el magunkat, ez kölcsönösen a 2014-es tárgyalásokat követően. Nos, ez az átmeneti rendelkezés általában két évig a ratifikációs folyamat idejére maradt hatályban, addig, amíg Ekvádor gyakorlatilag csatlakozni tud az EU-Peru-Kolumbia megáll, kereskedelmi megállapozáshoz megtörténik. Ez tehát egy feltételes befagyasztását jelenti a vám kivetés, a kölcsönös vámkivetés átmeneti befagyasztását jelenti. Idézném a bizonytalan és elfogadhatatlan munkakörülmények gazdasági veszteséget és környezeti károkat okoznak. Mivel részt veszünk a globalizációs folyamatban, fontos szerepet kell játszunk a, a munkaügyi jogok, tisztességes munkakörülmények és környezetvédelmi, eh, környezetvédelem a globális beszállítói lánc keretében. A nemzetközileg elismert munkaügyi, szociális és környezeti normák bevezetéséhez érvés eh, ezeknek az elveknek és kötelezettségvállalásoknak a meglételéhez az ENSZ, ILO és vonatkozó megállapodások érvényesüléséhez, amelyek a teljes globális beszállítói láncra vonatkoznak. Ez nem a GUE programjából való idézet, hanem a g hetek közös nyilatkozatából való idézet ez év június 8-án fogadták ezt el ha az idézetet, az idézetet meghallgatjuk, akkor nem elsősorban azokra az országokra gondolok, amelyek igen kritikusak a globalizációval szemben. Mégis felolvastam ezt az idézetet, mert a csúcson résztvevők különleges felelősséget éreznek az Európai Unió harmadik országokkal, kereskedelmi partnereivel való tettei, cselekedetei során. És ezt konkrétan meg is fogalmazták. Különösen a nem azonos fejlettségi szinten álló ipari gazdasági szint és teljesítős képesség eh, szintjén álló országokkal kapcsolatban ezért nem meglepő talán, hogyha a tervezett állásfoglalásban különösen a fenntartható szociális és gazdasági fejlődés kérdéseire szeretnék kitérni. Egyértelmű, hogy mi Európai Unióként is felelősséggel vagyunk az iránt, hogy a kereskedelem ne csak szabad legyen, hanem tisztességes mindenki számára, akik részt vesznek ezekben a kereskedelmi kapcsolatokban. Ez azt is jelenti, hogy nem csak a vámokat kell csökkenteni, hanem alapvetően a munkaügyi jogok, a fogyasztóvédelem, ökológiai célkitűzések, a társadalom fejlődésének keretében szintén érvényesülnie kell a szerződést megkötő feleknél, és a fenntarthatósággal kapcsolatos célok, a környezetvédelme, a környezeti előnyök állampolgárok számára való érvényesítése olyan partnerországokban, mint Ecuador is meg kell, hogy jelenjen. Úgy gondolom a parlamentnek egyértelműen kell fogalmaznia a csatlakozási folyamat miatt. Ecuador jó úton van, ez látszik, a gazdasági fejlődés, a növekedési arányok ugyanígy pozitívnak tekinthetők. Ezek közvetlenül járultak hozzá az országban a szegénység csökkenéséhez. Elérték, hogy a jövedelemkülönbségek, a gazdagok és szegények közti diszparitás csökkenjen. Jelentős mértékben csökkent ha 10-15 évvel ezelőtti helyzettel hasonlítjuk összeni a mostanit, akkor láthatóan növekedett a középréteg is. Ez pont a KKV ágazat erősödését tekintve rendkívül fontos. A Világbank legutóbbi adatai alapján Ecuadorban a szegénységi arány 2006 és 15 között 76%-ról 22%-ra csökkent a végletes szegénységet 7,7, a mély szegénységet 7,7%-ra sikerült csökkenteni, ami igen pozitív tendencia. Ezért gondolom azt, hogy az Európai Unió, Peru és Kolumbia között aláírt szerződésben pontosan ez a fajta ekvadori fejlődés is teret kell, hogy kapjon. Ez azt jelenti, hogy Ecuador, ha csatlakozik a meglévő kereskedelmi megállapodáshoz EU, Peru, Kolumbia között, akkor az egyetemen ki kell, hogy jelentse, hogy a kereskedelmi szerződésben Ecuadort nem érheti hátrány. Azok, akik a fenntartható fejlődést nem csak ökológiai, hanem társadalmi értelemben is képviselik, azoknak köszönöm a elkötelezett munkáját. Szeretném az Európai Parlament álláspontját, amely 2012. december 1-én született, az emlékezetükbe idézni. A Peru-Kolumbia szabadkereskedelmi megállapodáshoz járultunk hozzá, de ennek keretében egy, egyértelművé tettük, hogy minden partnerország az akkor aláírók közül átlátható, nyomon követhető, nyilvánosan ellenőrizhető, és mindenképpen kötelező érvényű joghelyzetet kell, hogy biztosítson a környezeti, emberi és munkaügyi jogok terén. A két kormány, peru és kolumbiai kormány akkor akcióterveket dolgoztak ki a fenntartható fejlődésre vonatkozóan. Elkezd, hozzáfogtak ehhez, és a kereskedelmi szakbizottságban már idén ezeknek az úti terveknek a végrehajtásával is foglalkoztunk például már, és úgy gondolom, hogy továbbra is fontos, hogy ezzel foglalkozzunk, hiszen ez az az úti terv, ami tulajdonképpen előfeltétele az Európai Parlament eh, annak, hogy az Európai Unió egyetért eh, a, és elfogadja a Peru-Kolumbia megállapodást. Azt is látnunk kell, hogy a Ecuadorban is megváltozott az emberi és a szociális, emberi jogi és szociális helyzet, tehát Ecuadort is segíteni kell a továbbiakban ezen az úton. Ecuador aláírta a megállapodást, nagyon komplex gazdasági keretfeltételeket eh, tud a globális, a módosított globális és regionális kereskedelmi eh, program révén megvalósítani. Ecuador támogatott gazdaságként megfelel, illetve függ a világ vezető valutáinak alakulásáitól, a dollártól, eurótól, és a kínai MNB-től. Úgy gondolom, hogy ez egy olyan tényező, amiről nem szabad megfogalmazni. Nagyon szeretném, hogyha ennek tükrében az állásfoglalásban, amelyet az Európai Parlament kiad, érvényesülne a megváltozott gazdasági keret, keret, és jeleznénk, hogy ennek ellenére sikeres gazdasági fejlődés van. A környezeti megtartás, a, munkavállaló, a munkavállalók, az őshonos munkavállalók jogainak erősítése, a KKV szektor erősödése, az ekvadori gazdaság erősödése. Ezeket úgy gondolom mind be kell venni a jelentésbe, és azt is, hogy minden beruházó kötelezett Ekvádorban hozzájárulni a jogi alapok ekvadori beruházás tevékenységre vonatkozó jogi alapok elfogadására. Elmondanám, hogy a munkajogok, munkaügyi jogokkal kapcsolatban még vannak tartalékok ugyan tiszteletre méltó, hogy ratifikálták a munkaügyi normákat, de nem, a, nem sikerült még az összes alapvető munkaügyi normát a valóságban is átültetniük. Például a 129-es vagy 87-es, 88-as ILO egyezmények végrehajtása a monitoring csoport szerint is, amelyet az ILO-val együtt végez, tört, végezte munkáját, még a megvalósítás nem történt meg. Ekvádor, hogy rövidre fogjam, azon országok egyike, ahol a legnagyobb a fai diverzitás, a a biodiverzitás kihívása is éppen ezért óriási. A mi érdekünk az, hogy ez megmaradjon. A mi érdekünk kell, hogy legyen, hogy Ekvadorban pontosan ez a biodiverzitás megmaradjon. Érdekes módon Ekvádorban van is egy minisztérium, külön a természeti örökség megőrzéséért. Mindannyian ismerik a kollégák az ITT problematikát, amely pontosan ebben a minisztériumban kell, hogy megoldást találjon. Tehát igazából majd törhetjük a fejünket azon, hogy hogyan tudjuk a Ekvádorral a gazdasági együttműködést a meglévő szabadkereskedelmi megállapodáson keresztül is úgy alakítani, hogy a környezet és társadalmi kockázatok egyensúlyba kerüljenek, és felelősségteljesen találjanak megoldást. El kell gondoljuk, hogy további talajerózióra ne kerüljön sor, eh, a, a vizek szennyezését megállítsák. Erre vonatkozóan megfelelő mércéket kell az Európai Uniós gazdasági szereplői felé is támasztani. Csak pontosan azért, hogy ez a komplexebb valóság kezelhető legyen. Úgy gondolom ezen kívül, hogy az Európai Unió külügyi szolgálata és az EU bizottság is az ekvadori kormány erőfeszítéseit erősíthetik annak érdekében, hogy megfelelő környezeti törvényalkotással tájékoztassák az ország közvéleményét, és vonatkozó projekteket indítsanak el. Ez természetesen a Galapagos szigetre és az Amazonas vidékére vonatkozzon. Az EU bizottságnak a kereskedelmi megállapodással kapcsolatban a vállalati, tár, vállalatok társadalmi felelősségét kötelező érvényű előfe, erő, előfeltételként kell felvenni. A menetrendel kapcsolatban végül Nos, a menetrend az az, hogy a júliusi ülésen, július 13-14-én tudjuk elővenni az állásfoglalás tervezetet, július 17-én jóvá hagyhatjuk, illetve a módosítókat addig benyújthatjuk, és akkor szeptemberi ülésen már megtarthatjuk a második eszmecserét, ellenőrizhetjük a módosítókat, és a plenárisra októberben már szavazásra is kerülhet ez a fontos állásfoglalás, ezzel tulajdonképpen befolyásolhatjuk a ratifikációs folyamatot. Köszönöm a figyelmüket, és izgalommal várom további ötleteiket, javaslataikat, amiket a kollégák remélhetőleg elmondanak. Köszönjük Helmut ezt az igen részletes bemutatót. Ja. Köszönjük, hogy az állásfoglalás részletesen bemutatod most pedig állandó Kolumbia-Peru előadónkat szólítom, Vicesz kollégát. Köszönöm szépen, elnök úr. És Scholz, Scholz úrnak is köszönöm ezt a részletes bevezetést, és persze a munkát, amely végül is a Ekvádorral és Kolumbiával és Perúval megkötendő kereskedelmi megalapodást nagyon közeli jövőbe helyezte, július 14-ére tervezzük az aláírást, Bolíviával, Ekvádorral is. Ők maguk döntöttek úgy, Ekvádorban legalábbis, hogy más országokkal is társulnak majd, egy kicsit változtatva a sorrenden, az aláírás sorrendjén, de a harmadik országbeli országokkal tárgyalunk, akkor nem jó, ha erőltetjük ezt, legyen ez szabad, az EU-val megalapodásokat, nem kell itt nyomást gyakorolni senkire. Hosszan tartottak a tárgyalások. Tudjuk, hogy Ecuador Ecuador lejárt 31-én az előző szerződés, és most már is adókat kellett kivetni a kormánynak, ezért felmerült, hogy legalábbis egy átmeneti módon Ekvádort mégis csak föl kéne venni a hajóra, ideiglenes státusszal, hogy ne kelljen Ekvádorban már is magas adókat kivetni. Örülök, hogy előreléptünk, és Várhatóan nem sokára az aláírás is üthető lesz. Ami a roadmap illeti, általában a kereskedelmi megállapodásokban nem szoktak a roadmap írni, de azért informálisan van ilyen. Kolumbiával, Peruval, és ha lehet, akkor Ekvádorral is ki kéne találni azért egy időtervet. Minden országnak megvannak a sajátosságai, Ecuadorban más ö, dolgok érvényesülnek, mint Peruban. Meg kéne ismernünk a részleteket. Ecuadorban a hatóságok emiatt is nem túl pozitívan álltak hozzá a roadmaphez, de nagyon örülnénk mégis, hogyha Ecuador végül is aláírná a megalapodást, mégpedig minél hamarabb. És jó lenne ez mind a vállalkozásoknak Ecuadorban, mint pedig az Európai Unióban. Frakcióm és én jó magam, mindent megteszünk ennek érdekében. Köszönjük szépen, most akkor ott Katalin kap szót, köszönöm szépen. A roadmap kérdését szerettem volna újra szóba hozni. And um, coherence in our relationship with the Andean community. Ez a andesi közösséggel való következetességből fakad, hogy most, amit elkezdtünk 2012-ben, most nem csak Kolumbiáról és Perúról beszélek, hanem általában az andesi közösség országairól, teljesítsük azt, amit ígértünk. Együttműködésben az ekvádori hatóságokkal, hogy Ekvador sem maradjon ki a körből létre kéne hozni egy roadmap-et velük. Nem látjuk még, hogy mi lesz a reakciójuk. Van néhány fenntartásra okot adó körülmény, de az elő technikai missziókat küldöd a felméri a helyzetet, az emberi alapjogi eh, helyzetet, civil szervezetek helyzetét, a közalkalmazottak eh, tárgyalási erejét a munkaadóikkal. Szóval vannak fenntartások, de reméljük, hogy nem az a helyzet fog kialakulni, hogy a három ország közül, aláíró ország közül kettő elfogadja a roadmap egy pedig nem, mert ez nem lenne jó senkinek. Tehát remélem, hogy ezt még meg lehet változtatni. Szeradér úr, köszönöm elnök úr, az ECR frakció általában minden szabadkereskedelmi megállapodást támogat, és a Kolumbiával, Peruval kötendőt pedig különösen támogatjuk. Ecuador csatlakozásának is örülnénk, de miért is Háromokból, Mert a piacokhoz akkor jobban hozzáférnénk, stabilabb, produktívabb lenne a, a környezet és a kereskedelmet, beruházásokat mindkét oldalon ösztönözni egy ilyen megállapodás. Támogatjuk ezért nyilván azokat az átmeneti intézkedéseket, vagy előzetes intézkedéseket, amit a JPP szabályok alapján meg lehet tenni a teljes körű szerződés kötésig. Hangsúlyozni szeretnénk az ebben rejlő pozitív lehetőségeket, ugyanakkor azt is hozzá kell fűznöm, hogy nem támogatnánk olyan elvárásokat, amelyek kötelező roadmapet írnának elő. Ezzel kapcsolatban negatív tapasztalatunk van. Peru és Kolumbia esetében sem támogattuk ezt, úgyhogy Ecuador vonatkozásában sem támogatjuk azt, hogy nyomást gyakoroljunk rájuk. A szociális, munkajogi vagy környezeti megfontolások alapján. Szívesen ösztönözzük az ekvádori kormányt a csatlakozásra, ezeken a területeken való előrelépésre, főleg az emberi jogok, szociális környezeti normák érvényesítési terén, de nem akarjuk összekötni a két dolgot. A segítség, az ösztönzés nem jelenti azt, hogy ez egyben hát egy feltételszabást is jelentene, ami más módon a kereskedelmi kapcsolatoknak ártana. Tehát mi örülünk Ecuador csatlakozásának, de szabad döntésre akarjuk bízni, és reméljük, hogy a parlament is így vélekedik. Köszönöm szépen. Nincs további felszólás, de igen, kell erre asszony, tessék. Elnézést, a másik szakbizottságon szavaztam, ezért lemaradtam a prezentáció nagy részéről, de minden esetre szeretném megköszönni az előadónak ezt a munkát. Nos, mi nem támogattuk a kolumbiai egyezményt, és az érveinket továbbra is fenntartjuk. Most, hogy Ekvádor is képbe kerül, ez talán még rosszabb lett. Nagyon támogatjuk a méltányos kereskedelem elképzelését, de szerintem ez mégsem mindenki javát szolgálja ebben a formában. Különösen Ekvádor kapcsán szeretném megkérdezni a bizottságot, nem tudom, hogy merről, mennyire lehet erről most beszélni, de például a banánára kérdéséről beszéltünk, az ekvádori banántermelők számára ez egy fontos kérdés lesz, hogyha a perui és a kolumbiai banán árával össze kell ezt hangolni, akkor lehet, hogy ez neki probléma lesz. Nem tudom, hogy a tárgyalások során érintették -e ezt a kérdést, illetve felmerült az is, az a kérdés is, hogy ekvádori oldalról a, a languszta és a banán árképzés kérdéséről mit gondolnak. Ekvádor nagyon szegény ország, ezt ne felejtsük el. Nagyon gyerekcipőben járnak több szektorban is, és sajnálatos módon ezt nem veszik megfelelően figyelembe az Európai Uniós tárgyalók sem. A bizottságtól azt is kérdezem, hogy a kereskedelmi fenntarthatósági kézikönyv felülvizsgálata mennyire hat ki a tárgyalásokra, ha egyáltalán van ennek bármilyen kihatása. És az útiterv kapcsán azt gondolom, hogy itt vannak konkrét korlátok, ugye ez egy úti terv, de kötelező, fenntartható fejlesztési fejezetekre van szükség, nem úti tervre. Már több országban sikere jártunk, vagyis talán ez lenne a járható út. Szerintem az úti terv nem jó semmire, és Kol Kolumbia esetében is láttuk ezt már, hogyha közös úti tervben gondolkozunk, akkor legalább ezt kell kötelezővé tenni, de a fenntartható gazdaságra kellene koncentrálni, és kötelező jelleggel. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Hátul látom már Jörg Leichtfried utódját, egy kolléganő személyében. Ausztriában, Stájerországban közlekedésügyi miniszter lett a kollega, és az a, a kollégánőnk jelent meg most itt körünkben új tagként. Szívesen köszön, szeretettel köszöntjük. Ami az úti tervvel kapcsolatos kérdést illeti, ezt valóban intenzíven meg kellene beszélnünk. Itt van példakép, már mintánk már létezik a Kolumbia, és a Perui Egyezmény kapcsán. Ugye itt vannak tapasztalataink, és látjuk azt is, hogy van lehetőség bizonyos folyamatokat erőteljesebben támogatni. Pont Ecuador esetében azt hiszem a a virág és a banánkereskedelem területén, itt megint csak a méltányos kereskedelmi projektek támogatása a lényegi kérdés, és hogyha Kolumbiára tekintek, akkor az emberi jogi párbeszéd kérdése is egy olyan elem, amelyet Ecuador esetében is figyelembe kell vennünk, ezt nem csak erőteljesebben követelnünk kell, hanem támogatólag is fel kell lépnünk bizonyos konkrét intézkedésekkel, hogy ilyen formában a csatlakozást ugye üdvözölhetjük mindenképpen pozitív ez, ez egyértelmű. Ugye Kolumbia és Peru preferenciális helyzetben van meg kell néznünk, és Ekvádor, hogy ez nem vonatkozik, meg kell vizsgálnunk azt, hogy az átmenet úgy történjen, hogy bizonyos gazdasági kérdéseket mindenképpen figyelembe vegyünk, és a szociális fejlesztésre is koncentráljunk. A banán kérdés már a kolumbiaiaknál is volt ez a probléma, ugye emlékszünk rá, és a bizottság akkoriban szerintünk nem volt teljesen fair. A kérdés az, hogy ez a kérdés a ez a, ezt a kérdést a bizottság hogy látja. Számos kérdés elhangzott a bizottság felé, és König asszony most lehetőséget kap arra, hogy megválaszolja ezeket. Köszönöm szépen. A kezd, az elején kezdem, ahogy Solc úr az előadó is említette, Természetesen 2011. júliusában lezárultak ezek a tárgyalások, és Malmström biztos asszony véglegesítette ezt decemberben, 2011. decemberéről beszélünk. Azóta két téma aktuális, az egyik ugye az összes Európai Uniós tagállami nyelvre való fordítás folyamatban van, részben ezt már lezártuk, de a szövegeket még véglegesíteni kell. Ezen kívül folyamatosan konzultálunk Kolumbiával és Peruval a csatlakozási egyezmény kapcsán Ekvádor ügyében. Ez is folyamatban van. Nem valószínű, hogy nyár előtt ezt véglegesíthetjük, mivel bizonyos belső egyeztetések még folyamatban vannak az országok között. Ami, a, ami Kolumbiát és Perut illeti, ezeket az aggályokat, azok az aggályok, amelyeket ők említettek, ezek az aggályok nem ez Európai Unióra vonatkoznak, hanem a saját három országok közötti kapcsolatokra, ezeknek a változására. Remélhetőleg találunk megoldást erre is a lehető leggyorsabban. Jelenleg van egy kereskedelmi szakbizottsági ülés folyamatunk is, most pénteken is lesz egy ülésünk, a kereskedelem és fenntartható fejlesztési szakbizottság, albizottsággal együtt. Nem tudjuk még, hogy mi lesz ennek az eredménye. Természetesen itt is a különböző rendelkezésekről és az aláírási lehetőségekről fogunk beszélni, illetve a fenntartható fejlődés és kereskedelmi fejezet további sorsáról. A magáról a jegyzőkönyvről szólva, természetesen az Európai Parlament oldalán lesz a labda, amit meg lesz a kolumbiaiakkal és a perújakkal az egyezmény, hogy döntsön. Remélhetőleg lesz megfelelő mennyiségű idejük arra, hogy ezt a jegyzőkönyvet tanulmányozzák. Azt hiszem, hogy pozitívum az, hogy az előadó már most elkezdte az eszmecserét, ez nagyon pozitív fejlemény, mivel végső soron nem tudjuk, hogy ez mennyire lehet, ezt mennyire lehet gyorsan tetőállhoz, és mennyire lehet gyorsan eljutatni ezt önökhöz. Amit pedig az egyezmény pozitívumait illeti, azt hiszem, hogy számosan hozzászóltak ehhez. Jelen pillanatban folytatunk egy tanulmányt az Ecuadorra való kihatások kapcsán. Ez a tanulmány még nem teljes. Az első eredményeket a nyári szünet előttre várjuk a tanulmányt kora össze fogjuk véglegesíteni, vagyis ez a párhuzamosan még a jegyzőkönyv is átkerül önökhöz a parlamentben. De amit már most tudunk, és erről is, erről is említés került, Ekvádornak nagyon komoly előnyei lesznek ebből. Körülbelül 200 millió eurós vámot tudnak megtakarítani az ekvádoriak ezáltal, évente. És itt az ekvádori Európai Unióba irányuló export 60%-áról beszélünk, tehát ez egy óriási jelentőségű kérdés, és természetesen nem csak az Ekvádor szempontjából fontos ez, hanem az Európai Uniós ipar szempontjából is. És itt természetesen fontos a kereskedelmi egyezmény, banán szempontjából is itt is pozitívumokat látunk. Számos tag szólt arról is, hogy ez egy olyan egyezmény, amelyet az ekvádoriak nagyon szeretnének, a már meglévő kereskedelmi egyezmények tükrében is további FTI-t vonzhat ez be Ekvádorba az Európai Unióból, és természetesen az egész keretet stabilizálja. Néhányan megemlítették a kereskedelem és fenntartható fejlődés fejezetet is, ami természetesen kulcsfontosságú az egész latin-amerikai térségben. Ecuador már kihangsúlyozta, hogy kész arra, hogy valamennyi rendelkezéssel egyetértsen és aláírja ezeket ebben a fejezetben. A rugalmasságra nem tartott igényt a tárgyalások során, és szerintünk ez pozitívum vagyis az ekvádoriak őszintén elkötelezettek ezen a területen. Azt hiszem, hogy az elkötelezettség nagyon fontos a gyakorlati alkalmazás szempontjából és a tiszti rendelkezések tekintetében, hiszen itt az együttműködés a kulcs, az aláíró országok együttműködése nélkül az egészet nem lehet megvalósítani. Ekvádor arról beszélt, hogy nagyon fontos a munkajogi védelem és más védelmi kérdések. Azt hiszem, hogy az ekvádori csatlakozással egy közös napirendet tudunk összeállítani minden területen. Ezen túlmenően természetesen a civil társadalom bevonása is nagyon fontos a gyakorlati alkalmazás szempontjából, illetve itt is ők is számítanak a pozitívumokra. Végül pedig a kereskedelmi és fenntartható fejlődési, fejlesztési fejezet. Most ez nem az egyetlen eszköz, ami a kezünkben van az egyezmény kiteljesítése szempontjából. Természetesen a hatóságokkal is és a civil társadalom képviselővel is együttműködünk ezeken a területeken. Még szeretnék néhány egyéb kérdésre is kitérni a banán megint. Mint említettem, természetesen ez az egyezmény tükrözi a perui és a kolumbiai egyezményeket is, különböző gyakorlati, különbözőek a gyakorlati alkalmazási periódusok, de a banán stabilizációs mechanizmus érvényes Ekvádorra is nagyjából, amint, rész, amint csatlakoznak ez az egyezményhez. A második kérdés a kereskedelmi és fenntarthatósági kézikönyvhöz kapcsolódik. Most ez természetesen egy olyan téma, amit szeretne véglegesíteni a bizottság. A gyakorlati alkalmazás nagyon fontos, nem látjuk, hogy ez megváltoztatná az egyezmény, hiszen az egyezmény magát korábban véglegesítették, még mielőtt a kézikönyv végleges lett volna. Azt hiszem, hogy ez egy olyan szakpolitika, amit minden fél tovább szeretne fejleszteni, és szeretnénk azt biztosítani, hogy a különböző újonnan megjelenő új aspektusokat a kézikönyvben figyelembe veszünk a az albizottsági, TCA bizottsági ülés során. Megnézzük, hogy ezek milyen kísérő intézkedések lehetnek, vagyis ezeket is megvizsgáljuk a partnereinkkel közösen. Köszönöm. Herzlichen Dank. Köszönöm szépen. Világos az állásfoglalás szempontjából is, hogy a különböző építő elemeket, amiből a végrehajtás összeáll, azokat még meg kell vizsgálnunk, különösen a végrehajtás egy, kör, egy központi kérdés, már ott kezdődik, hogy meg kell nézzük pontosan, hogy a kereskedelmi bizottságok, albizottságok, testületek, amik létrejöttek, mit csinálnak. A jegyzőkönyvekhez való hozzáférés, a vita arról, hogy az európai kezdeményezéseket mennyire lehet támogatni. Nos, ez is olyan, amit a parlamentnek mindnyomon kellene követnie, hogy közösen tudjunk előrelépni. Úgy gondolom, e területen mind az állásfoglalásban, mind pedig abban, hogy a jövőben a végrehajtási folyamatokat hogyan kövessük, nyomon akár új utakat is lehetne megnyitni. Sajt kollégának adom meg a szót. Köszönöm, elnök úr! tulajdonképpen fején találta a szöget a végrehajtással kapcsolatban. Ugye a, a végrehajtás az, amivel eh, a mm, jegyzőkönyveknél, megállapodásoknál, mindennél figyelni kellene. Mindig a, a kötelező jelleg az, ami amin el kell gondolni, és az ezzel kapcsolatos jogi lépésekről kell elgondolkozzunk. Ez az egyik oldal. A másik eset, Ecuador, de Peru, Kolumbia esetében is, azok az országok, amelyekkel tehát megkötöttük a megállapodást, meg kell nézni, hogy az Európai Unió egy ilyen nyomonkövetés során ugyanilyen kötelezettségeket fel kell, hogy soroljon. Arra vonatkozóan, hogy a, a szabadkereskedelmi megállapodás végrehajtását hogyan, és annak a nyomon követését hogyan akarjuk. Tehát egy ilyen végrehajtási realitás. Szerintem ezt végig kellene gondolni, különösen akkor, hogyha a délelőtti és a tegnapi vitát is figyelembe veszem. Marrakesről beszéltünk, hogy hogyan tovább, hiszen ugye több oldalú kereskedelmi megállapodás minden érintett számára kötelező, de nyitva tartja mindenki számára a gazdasági fejlődés lehetőségét is. Tehát ebből a szempontból nem az egyik részes fél, nem egy részes fél lesz az, hanem mindig mindkét fél kell, hogy a kiinduló pont és a mérce legyen. Az ekvadori helyzetben ugyanezt meg kell nézzük. Mit értünk el, hol nyírtak meg az új lehetőségek, a modern fejlődés kialakulásának realitásai? Egy sok nemzetiségű állam valóságát kell megnézni, a benszülöttek jogait, a nemzetközi kötelezettségeket, és természetesen a környezet érdekeit is a jövőben a lehetőség szerint nyomon kell tudnunk követni. A munkánk ebből a szempontból kimondottan szükséges, és úgy kell alakítsuk, hogy ezek a szempontok érvényesüljenek. Izgalommal várom a közös munkát e tekintetben. Köszönöm én is valóban a feszültség csak fokozódik majd akkor, hogyha az asztalra kerül elénk az állásfoglalás tervezet. Ez pedig a nyári szünet előtti utolsó ülésen, július 13-án fogjuk tudni megbeszélni. Jó. Nos, a 18-as napi rendi ponthoz értünk, a monitoring csoport. Ez a kereskedelmi megállapodások mellett egy másik fontos feladatot, tehát a végrehajtás nyomon követése. Valóban modellértékű mindaz, amit a monitoring csoportokkal így mellé, mellékesen a kereskedelem támogatás és a TTIP mellett a kongressz, végeztünk, hiszen a kongresszus és az Egyesült Államokban is pontosan ezt követelte monitoring csoport a végrehajtás nyomon követése a TTIP-nél. Úgyhogy mi modellértékűen ezt már előre megcsináltuk. Az első tehát Mexikó. Igen, rendkívüli. És kevésbé rendkívüli ülésünk volt május 11-én Mexikóról. Annak az alkalmából, hogy a mexikói gazdasági miniszter, aki a kereskedelemért is felel, ide látogatott Brüsszelbe. Több tárgyalássorozatra jött, elsősorban Márc Csabasszonynal tárgyalt a bizottságból, arról, ami arról a Mexikó és az EU közti tárgyalásokról, ami már két éve zajlik a Mexikóval kötött szabadkereskedelmi megállapodás modernizálásáról. Nagyon nyílt, őszinte véleménycserét tartottunk a miniszterről a jelenlegi folyamatokról, és abból a szempontból különleges volt az ülés, mert amíg mi ott tárgyaltunk, a tárgyaló csapatok pedig a bizottságnál tárgyaltak, úgyhogy élőben kaptuk a híreket, szinte párhuzamosan eh, mondhatnánk. kihasználtuk, hogy eljött a miniszter, és megvizsgáltuk mind a kereskedelmi kapcsolatokat, mint pedig a jelenlegi eh, kereskedelmi politikát, hiszen Mexikó rendkívül aktív kereskedelmi politikát folytat. Megvizsgáltuk a legutóbbi mm, reformokat a gazdaság különböző terén, ami lehetőséget nyit az európai vállalatok számára is, különösen akkor, hogyha sikerül aktualizálni a megállapodást. Nos, Mexikó most tárgya, a titi tárgyalások részeként is tárgyal, Törökországgal, Jordániával tárgyalunk, a közelmúltban fejeztek be a tárgyalátok a, a Chile, Kolumbia, Peru, tehát a Csendes Óceániai Szövetséggel, és ez egyfajta ugrodeszka volt számunkra, hogy nehogy a legfontosabb tárgyalásokról lemaradjunk, de hát a miniszter eh, természetesen nagyon határozottan jelezte, hogy szeretné megnyitni a tárgyalásokat és a, megold, a megállapodást a TTIP miatt is eh, aktualizálni. Hiszen, hogyha a TTIP-et megkötjük, akkor a kereskedelem Mexikótól el másfelé irányulna, és a CITA-val eh, citet is valószínűleg ratifikálni fogjuk. Ez az ösztönzője Mexikónak annak, hogy aktualizálja velünk a megállapodást, ami egy kicsit szokatlan, hiszen nem így jártak el a mexikói miniszterek eddig. A legfőbb reformok, mint mondtam, először az energia ágazatban történt, jelentős közbeszerzési programok vannak Mexikóban, és ez az európai vállalatok számára is érdekes lehet, és aktívabbá teheti őket Mexikóban. Végigmentünk a telekom ágazat reformján, ami most először véget vetett a történelmi monopóliumoknak, és lehetőséget ad nem mexikai vállalatoknak is, elsősorban amerikaiaknak, akik már ki is használják ezt a nyitást. Összességében nagyon informatív, őszinte megbeszélés volt, és úgy tűnt, hogy a látogatás végül is kritikus a, az egész eljárás véglegesítésében, ami párhuzamosan történt, de végül múlt héten zárták le, és június 12-én múlt pénteken volt a Mexikó EU csúcs találkozó, ahol a közös eh, víziójelentést is bemutatták, amely tulajdonképpen a megállapodás eh, modernizációjának útjában az utolsó akadály volt, ezt is sikerült eh, elárítani. A hatástanulmány készül most, és azután a bizottság tárgyalási mandátumát fogják kérni, és ez év végén, jövő év elején a tárgyalásokat meg is fogják kezdeni. Köszönöm. Comments? It's not the case. Van-e bárkinek megjegyzése? Nem látok jelentkezést, akkor úgy tűnik, hogy előre haladtunk ebben a dossziéban. Az új reformok ügyében. Japánnal május 12-én egyeztünk tettünk, Jertetjics Jóne kolléga volt a főtárgyaló, és azt hallottam, hogy ott is előrelépés történt, és várhatóan az EU-Japán kereskedelmi megállapodás az év végéig eh, megalkotható lesz. Kanadával március 3-án volt egy találkozó, illetve május 5-én. A SZITA főtárgyalója vett részt, és a kanadai Európai Uniós nagykövet nyilván. Ez Peti Csóna úr volt ott is a főtárgyaló. Tehát mostanában jó sok dolga van láthatóan. Június 15-én, vagyis tegnap újabb találkozó került sor. Patrick Szúr ugye nincsen itt, te ott voltál, nem? Akkor erről nincs további információnk. Van-e bárkinek információja a dologról? Nem látom, hogy lenne. Na jó, Semmiről nem maradtunk le. Gondolom, ha valami baj lett volna, akkor hallottunk volna róla. Akkor rátérünk a 19. napi rendi pontra. Bizottság jelentése az Európai Tanács 2015-ös kereskedelmi korlátokról szóló jelentéséről. Szurméle szúrnak adom meg a szót a téma kapcsán. Yes, thank you very much. Uh, good afternoon to all. Köszönöm. Köszöntök mindenkit, és a lehetőséget is köszönöm, hogy a Trade and Investment Barriers Report 5. Uh, kiadásáról beszámolhatok. A bizottság március 17-én fogadta el ezt a dokumentumot, benyújtotta a tanácsnak, még márciusban. Ahogy a korábbi évek során is a jelentést az jellemzi, hogy először van benne egy általános elemzés az EU kereskedelem politikájáról, és utána a korlátokat sorolja föl a hat legfontosabb gazdasági partner vonatkozásában Kína, India, Japán, a Mercosur országok, ezen belül is ugye van Brazília és Argentina, Oroszország és az USA. Amióta létezik ez a jelentés, ez volt a földrajzi kör, amelyel foglalkoztunk mindig is. És a harmadik rész pedig a különböző stratégiákat taglalja, amelyekkel az EU próbálja ezeket a korlátokat leépíteni. Raise uh, awareness of uh, the, A jelentés fő célja az, hogy a politikai döntéshozókat mobilizálja, szenzitivizálja, és feladatukká tegye a közös egyeztetett fellépést a kereskedelmi korlátokkal szemben. A legfőbb prioritás a piaci hozzáférés minden országban. A jelentés ilyen értelemben kiegészít egy sokkal átfogóbb jelentést, annak a monitoring jelentésének tekinthető, van erről egy szélesebb körű harmadik országokat is bevonó jelentésünk, ez csak ennek egy részhalmaza. Azon esetek sora, amelyeket itt felsorolunk, 28, és Oroszország 7 esettel vezeti a listát, súlyos kereskedelmi korlátozások, vannak, Kínának is hat területét soroljuk föl, négy-négyet India, Brazília esetében, és utánuk következik argentina és az USA. Japán az FDA tárgyalásokon ö, kapta meg az üzenetünket a nem tarifáris jellegű korlátozásokra vonatkozóan. Ezt a listánkat már decemberben elküldtük a japán hatóságoknak. Ez tehát a földrajzi illetékessége a jelentésnek, tartalmi értelemben pedig a hatály vonatkozásában azt mondhatjuk, hogy itt minden ügy SPS típusú. Jó példa erre az a diszkriminatív adó, amit eh, Brazíliában vezettek be számos ágazatban. Ugyancsak friss példa, hogy Oroszországban az adatlokalizációt, a személyes adatok lokalizációját eh, megkönnyítették az állami hatóságok számára. Ez nagyon aggasztó más megfontolások miatt is. Egyre több ö, hasonló berendezkedésű ország fontolgatja a személyes adatok ilyen lekövethetőségének jogi megteremtését. Nem meglepő, hogy Kínában is ez a szabályozás érvényes. Az SPS típusú korlátozások Brazíliát, Japánt, az USA-t és Oroszországot jellemzik, az IPR problémák, amelyekről a jelentés beszél, főleg Kínát, illetve az USA egyes területeit itt. A beruházási kérdésekkel is foglalkozunk. Brazíliában például tulajdon jogi korlátozásokat vezettek be, Kínában pedig a külföldi beruházásokat korlátozzák, ami továbbra is nagy aggodalmat okoz az EU-ban. Annak ellenére, hogy Kína bizonyos reformokat is bevezetett ezzel egy időben. A Shanghai szabadkereskedelmi szabályozás formájában. Hogy milyen eszközök vannak a kezünkben? Hát a kereskedelem beruházási korlátozások számához képest kevés eszközünk van, az FTA tárgyalások ilyenek, illetve a hat legfontosabb stratégiai partnerünkkel, főleg Kínával, tárgyalunk körönszakadtáig, és a meglévő megállapodások betartását követeljük, a VTO viterendezési eljárását is használjuk, igénybe vesszük, és ez többször sikeres volt, főleg Oroszországgal. A hét esetből háromban igénybe vettük, és eredményeket értünk el vele. A negyedik eh, lehetőség, eszköz a WTO bizottságaihoz idézni a problémát. Az EU az egyik legaktívabb WTO tag, lehet, hogy nem a TPT bizottságban éppen, de ott vagyunk. És a bilaterális, multilaterális súlyos találkozók életbe hívása, amin az országok részt vesznek, az érintett országok. Továbbra is azon vagyunk, hogy ezeket a korlátokat leépítsük, mert nagyon nehéz átugrani fölöttük egyébként. Ehhez több elkötelezettség kell, és aktív végrehajtása a piac hozzáférési csak stratégiánknak. Az erre vonatkozó erőfeszítéseket nem koordinálhatja kizárólag az Európai Bizottság, ezeket a tagállamok is megszervezhetik magas szintű üléseken, illetve a nagykövetségek is bevonhatók. De úgy gondoljuk, hogy az Európai Parlamentnek is itt lenne a helye, hogy ha más nem meglátogassák ezeket a harmadik világbeli országokat, és politikai üzeneteket fogalmazzanak meg a lehető legmagasabb szinten. Mi pedig ehhez szívesen adunk támogatást, adatokkal, tényekkel, kapcsolatokkal, ha szükséges. Köszönöm szépen. Thanks a lot. Köszönöm. Úgy látom, hogy senki nem készült. Igen, Helmut, tessék. Csak egy kérdésem lenne ezt a jelentést megkaphatjuk írásban? Mivel azt hiszem, hogy még a statisztikai adatokkal és az említett példákkal együtt is, amit meghallgathattunk, azt gondolom, hogy a részletekre kíváncsiak lennénk, szeretnénk ezt elolvasni még egyszer figyelmesebben. Azt hiszem, hogy ezt már körbeadtuk egyszer, de még egyszer elküldjük mindenkinek. Talán e, három kérdést engedjenek meg. Először a WTO legutóbbi nyilvános fórumán volt egy érdekes konferencia kereskedelmi viselkedés módokkal kapcsolatban, és az volt a világos üzenet, hogy az utóbbi években az akadályok, a kereskedelmi akadályok erősödtek, növekedtek, és különösen egy országról volt szó. Önnek is ez a véleménye? Itt egy bizonyos országra gondolok. Ezek a kereskedelmet akadályozó intézkedések valóban növekednek, és vannak-e konkrétumok, konkrét elemei ennek a akadályok erősödésének? Ezen a második dolog. Az Európai Unió is kárát látja ezt általánosság, ennek általánosságban? Ez konkrétan az Európai Unió ellen irányuló intézkedés sorozat, vagy sem? A harmadik kérdés. Van-e különbség az termékekkel kapcsolatos akadályok és a globális ellátólánc között? Természetesen az exporttermékek ezeket is lehet akadályozni ilyen kereskedelmi akadályokkal, de azt hiszem, hogy itt általánosabban a globális ellátóláncra nehezedő teher még nagyobb lehet ezáltal. Köszönöm szépen, elnök úr. Az első kérdéséhez. Valóban, általánosságban növekednek ezek az akadályok, erősödnek. Itt, ebben a jelentésben konkrétan erre nem térünk ki részletesen, mert itt csak egy kis számú esetre korlátozódunk, de vannak általános jellegű jelentések, amelyek egyértelműen tanúskodnak arról, hogy minden évben egyre több restriktív intézkedés születik, és a másik oldalon túlságosan kevés az akadálymentesítés a különböző kereskedelmi partnerek részéről, és összességében a mérleg folyamatosan a növekedő akadályok irányába mutat, és ez természetesen aggasztó. Ezt a monitoring folyamatot a gazdasági válság kontextusában indítottuk el, és noha a világ számos régió egyre inkább kilábal, kilábal a válságból, mégis vannak rossz jelek is, de azt látjuk, hogy amikor intézkedéseket foganatosítunk, akkor ez hosszú, ezek az intézkedések hosszú távon is fennmaradnak. Most azt, hogy az Európai Unió mennyire látja kárát ezeknek a, szakadályoknak, itt két dologra kell figyelnünk. A legtöbb intézkedés nem diszkriminatív, vagyis nem konkrétan az Európai Unió ellenében hat, de világos az is, hogy mivel az Európai Unió a legfontosabb kereskedelmi partner, számos ország, harmadik ország esetében, különösen a nagy keleti szomszédunkra gondolok, amely rendkívül komoly akadályokat lőcsöl mindenkire. Ugye az Európai Unió itt nagyon komoly kárát látja, hiszen mi nagyon aktív partnerei vagyunk ennek a bizonyos keleti partnernek. A harmadik dolog, Ami az export akadályokat illeti, amit ön is említett, most számos esetben azt láttuk, hogy növekednek az exportkorlátok, száma növekszik, és ez természetesen aggasztó, hiszen ez tulajdonképpen egyfajta nacionalizmus tükröz, sok országot látunk, amely meg akarja tartani magának a nyersanyagát a saját ipara számára, és a természetesen ez ellen mi harcolunk. A bilaterális tárgyalások során is megpróbáljuk fegyelmezni az ezeket a nem kívánatos jelenségeket, az export akadályokat megpróbáljuk felszámolni, itt nagyon nehéz az eredményeket elérni, mivel a bilaterális tárgyalási pozíciónk gyengébb, mint ezeknek az akadályoknak az ereje a harmadik országokban, de el vagyunk kötelezve, és eltökélten folytatjuk a munkát, és a lehető legmagasabbra tesszük magunk számára is a létszet, folyamatosan prioritást élvezünk, témáról van szó, nem csak a bilaterális tárgyalások során, hanem a WTO csatlakozási folyamatok szempontjából is, amelyben szintén aktívan részt veszünk, és az egész piaci hozzáférési stratégiánkban kiemelt szerepet játszik. Ezt köszönöm szépen. Elnök, köszönöm ezt a felszólalást. Nagyon megkönnyíti ez a szakbizottsági munkánkat, folyamatosan kapcsolatban maradunk továbbra is és a következő körben is remélem, hogy jelen lesznek. Köszönöm még egyszer. Most jön a 20-as napi rendi pont, illetve a 20-ast azt elhalasztjuk, kedves kollégák, és itt a 6-os napi rendi pont következne, de ezt is elhalasztottuk. Vagyis az Energia Uniót is június 29-én fogjuk megtárgyalni a szakbizottságban. Most eltérek tehát a 21 és az egyéb kérdések pontjára. Úgy tűnik, hogy nincs egyéb kérdés. A következő ülésünk, ahogy említettem, június 29-én lesz, 2015-ben. Mindenkinek köszönöm, kellemes hetet!